Meine Damen und Herren, wir nehmen unsere Beratungen wieder. Hölgyeim és uraim, üdvözlöm a Költségvetési Szakbizottság ülésén önöket. Megvan a napirendünk. A Kont News-ra is utalnék a hír levélre, a rendelkezésre álló nyelvekre, a tolmácsolás alkalmán és a webstreamen is követhetik az ülésünket. Ha nincs megjegyzés, akkor át is térünk a harmadik napi rendi pontra, mely nem más, mint egy eszmecsere a főképviselővel Mogherini asszonynal. Üdvözöljük itt Mogherini asszony első ízben a szakbizottságunknál, és ö, ö, ugye felhívtak engem, hogy ön beteg, megértjük, hogy a beszámolóját követően, a szemvevőszéget követően és a jelentést tevő első kommentárjai után elhagyja majd ön a termet, és remélhetőleg meggyógyul, meg tud majd gyógyulni, ki tudja magát pihenni, hiszen itt az egészségről van szó. Együtt érzünk tehát önnel. Megígérte, hogy visszatér majd hogyha a külügyi szolgálat új szerveződésről lesz szó, valamint a felülvizsgálatról, és szaván fogjuk, várjuk vissza, teljes mértékben megértjük, hogy most nincs valami csúcsformában, nagyon szoros az ütemterve is, tehát minden jót, javulást kívánunk önnek, Szeretném üdvözölni a szemvevőszék illetékes képviselőjét, Muguruza úrat is, és elmondanám, és Fazakas úrat is elnézését kérem, és azonnal meg is adom a szót a szemvevőszéknek. Ki szeretné kezdeni önök közül? Tessék, ön, ön jössz. Thank you, dear man chair. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm eh, képviselőknek is, az EU eh, főkép, külügyi főképviselőjét is eh, köszöntöm, nagy tiszteltetés részemre számomra, hogy itt lehetek. Én vagyok az intézmények adminisztratív költekezésének auditora. Tavaly januárjában egy értékelést nyújtottam be a többi intézmény, vagy egyéb intézmények költségvetéséről, illetve azok megvalósításáról. Akkor tájékoztattam önöket, hogy a az összértékelés minden intézményre igaz, egyéni értékelést így nem tartalmaz. A az adminisztratív kiadások vonatkozásában 1%-os a hiba arány, és a számvevőszék azt is megállapította, hogy a felügyeleti és kontrollrendszerek összességében hatékonyak. Ami az auditot illeti, a 2013-as auditot illeti, a számvevőszék 153 tranzakciót vizsgált meg, adminisztratív és egyéb utalás ezek közül 9 vonatkozott, eh, bocsánat, 11 vonatkozott a külügyi szolgálatra, és eh, a szociális kiadások eh, vonatkozásában, valamint közbeszerzési témákban találtunk gyengeséget. Azt láttuk még ezen kívül, hogy egy IT, tehát egy számítástechnikai szerződés 4 millió euró értékben 9,3%-os hiba arányjal valósult meg, mert bizonyos szolgáltatások nem szerepeltek a szerződésben. Ennek ellenére ezek a megjegyzések az összességében pozitív értékelést nem befolyásolják. Költségvetési Ellenőrzési Bizottság az előző évekhez hasonlóan a számvevőszék azt javasolja, hogy a külügyi szolgálat további lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a személyzeti állomány időről időre nyújtson be dokumentumokat, és azokat frissítse, e, azokra a dokumentumokra gondolok, amelyek a különböző családi és egyéb szociális kifizetésekhez szükségesek. Emellett a külügyi szolgálatnak arra is oda kell figyelnie, hogy a közbeszerzések teljes folyamata azok megtervezésétől végrehajtásáig megfeleljen a szabályoknak, és erre vonatkozóan útmutatásokat kell kiadni a delegációk részére, mint ahogy a múltban is a 2011-es esethez hasonló problémát nem találtunk, amikor is a, az ideiglenes, illetve a határozott idei szerződéses közviselők azután írták alá a szerződést, hogy ténylegesen elkezdtek volna dolgozni. A 2015-ös audit során további vizsgálatokra kerül sor. Köszönöm a figyelmüket, és várom a kérdéseket. Mint ahogy az elnök asszony is rámutatott a bemutatójában, eh, Fazakas úr van velem, aki a 2014 per 11-es külön jelentés kidolgozója, jegyzője, ez a külügyi szolgálatról szól, ő pedig az erre a jelentésre vonatkozó kérdésekre válaszol. Szívesen köszönöm. Hát, Tomi. Köszönöm szépen, Tomi úr. Akkor azt, azt jelenti, hogy most Fazakas úré a szó. Ő is szeretne szólni? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt alelnök asszony, a tisztelt bizottsági tagok! Nyilván emlékeznek arra, hogy két évvel ezelőtt az külügyi szolgálat mentesítésekor Catherine Ashton, a korábbi főképviselő, az első nagyon érdekes látogatását tette a KONT szakbizottságban, és megválaszolta a mentesítéssel kapcsolatos valamennyi kérdést. Ezután az ülés után, ehhez kapcsolódóan a koncertbizottság megbízott minket, a számbevőszéket, hogy készítsünk egy külön jelentést a Európai Külügyi Szolgálat létrehozásáról. E, mint tudják, nyáron elkészült a jelentést, közzétettük, és nagyon örülünk annak, hogy az AFETTER és más szakbizottságokkal együtt önök részletesen megvitatják ezt a jelentést. Az is természetes számunkra, hogy az idei mentesítés során nem csak az ügynökségekről és pénzügyi kérdésekről beszélünk, hanem nagyon sok minden más a jelentésünkkel összefüggő kérdésről is, és amire az EAD, a külügyi szolgálat válaszolt. Nagyon örülök, hogy ma itt lehetek, és amennyiben további kérdésük lenne a külön jelentésünkkel kapcsolatban, örömmel válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon sok a nyitott kérdés. Eh, a lelnök asszony, itt van például a Special Representative eh, kérdése, eh, külön megbízott. Láttuk, hogy ez nagyon drága dolog, és hát elég mérsékelt eredményeket hoz. A külügyi szolgálat akkor még más hiányosságokat tapasztaltunk. 11 egy egyfős delegációra is bukantunk fel, mert a kérdés, hogy mit tud elérni egy egyemberes delegáció. Azután 2013-as irányítási kérdésekkel kapcsolatban is lenne még mondani valónk. Persze tudjuk, hogy önt még nem terheli felelősség a elmúlt évért, és reméljük, hogy ön változtat a elődje szokásán, aki egyszerűen nem, nem jött el és nem választ nem vállalta föl a felelősséget a Visszakbizottságunkkal szemben. Öné a szó. Thank you very much. As you said, uh, it's the first time for me. Köszönöm, ahogy ön is mondta, most először fordulok meg ebben a szakbizottságban, és elnőzést kérek azért, hogy nem lesz brilliáns a mai előadásom, ez annak tudható ben, be, hogy nem érzem jól magam, Kérdésekre éppen ezért nem válaszolnék, tehát egy rövid beszéd után sajnos nem tudom folytatni az ülést, ugyanakkor ahogy már abban megállapodtunk, később vissza tudok jönni. Különös tekintettel arra, hogy megbeszéljük azt, amit majd a jövőben kell tenni, mert ez a szakbizottság igen alkalmas arra, hogy megállapítsa, hogy mit kell a jövőben másként az ESR eh, review-val kapcsolatban más témában tenni. Eh, az AFET-tel vagy ezzel a szakbizottsággal szívesen beszélek arról, hogy eh, a jövőben hogyan alakítsuk át a munkánkat. Tehát én az új főtitkárral áttekintettem, ugye kineveztem egy új főtitkárt, ezt talán tudják, és felülvizsgáltuk a felülvizsgálatot. Március 1-én kezdte munkáját, és én úgy gondoltam, hogy a felülvizsgálatot ezzel az Alan Leroy nevű úrral együtt kell elvégezni majd, tehát ő már el is kezdte a munkát, és én azt javasolnám, hogy amikor ez a folyamat lezárul, akkor néhány hónap múlva visszajönnék önökhöz, hogy mi legyen a felülvizsgálat után, mi az, amit máshogy kell csinálni, mik a javaslatok, és mi az, amit már is elkezdtünk átalakítani, mert adott esetben ez is előfordulhat ugye az első, a mandátumom néhány hónapjában is már indultak be változások. Örülök tehát, hogy itt lehetek. Én személyes kötelezettséget vállalok. E, nemzeti parlamenti képviselő voltam, tehát megértem a parlamentek szerepét, és értékelem a parlamentek szerepét különösen az Európai Parlament szerepét látom nagyon világosan, mert közös célunk az, hogy kialakítsunk egy tényleg közös európai külügyi szakpolitikát, és én azt gondolom, hogy itt az Európai Parlament nagyon komoly szerepet játszhat. E, e, ő közvetíthet a polgárok felé, hogy a polgárok magukének tudják ezt a szakpolitikát, ez a szakbizottság pedig nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy e, odahasson, hogy a pénzeket okosan és átláthatóan költik el, ami fontos azért, hogy a polgáraink biztonságban érezzék magukat, legalábbis biztonságban érezzék a pénzüket leginkább inkább. Éppen ezért én az együttműködéshez, eh, az együttműködésnek nagy fontosságot tulajdonítok. Köszönöm tehát eh, Tomemo Gurosa úrnak a jelenlétét, illetve munkáját, aki a 2013-as mentesítésért felel, valamint Fazakas úrnak is, aki pedig a felülvizsgálati jelentést írta, számbevőszéki jelentést, megint megállapítom, hogy a számbevőszék munkája is nagyon komolyan kiegészíti, és fontos mértékben kiegészíti a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság munkáját. Ugye 2013-ban még az elődöm volt a felelőse ennek a költségvetésnek nyilván. Én a 2013-as költségvetés mentesítése szempontjából nyilván ezt a szerepet szintén átvettem, ami egyrészt becsületbeli, másrészt pedig kötelességbeli kérdés, és azt gondolom, hogy a feladatunk az, hogy úgy alakítsuk ki a vagy át a külügyi szolgálatot. Ugye négy éves kisgyerekről van szó, ha úgy tetszik. Tehát úgy, oly módon alakítsuk ki és át ezt a külügyi szolgálatot, hogy ezt támogassa az Európai Unió külső fellépéseit. Szándékosan többes számot használok, mert a fellépések több területen is megvalósulnak, és a külügyi szolgálatnak a kötelessége az, hogy ezt támogassa függetlenül attól, hogy az adott fellépésért leginkább a tagállamok, az intézmények, vagy az intézményeken belül a parlament eh, felelősek. Eh, ez egy kihívás, ezen a területen együtt kell működnünk, és oda kell hatnunk, hogy az eszközeink hatékonyak legyenek. Talán emlékeznek rá, hogy az Európai Parlamenti meghallgatásom során tavaly október elején azt mondtam, hogy elkötelezett vagyok az iránt, hogy egy közös jövőképet, közös stratégiát kialakítsunk. Én úgy gondolom, hogy közös stratégiára és szakpolitikára nincs lehetőség akkor, hogyha az eszközök egészségesek, és azok használata a logisztikától az emberi erőforrásokon át az administratív gyakorlatokig nem megfelelő. Ez ugyanis a gerince a munkánknak. És itt megint csak kész vagyok arra, hogy önökkel párbeszédet folytassak, a, és az átláthatóság, valamint a hozzáadott érték, illetve a pénz megfelelő felhasználásának elveit betartva eh, szívesen beszélek önökkel a gyakorlatokról, és állapítjuk meg együtt a legjobb gyakorlatokat. Nos, eh, kireg, ki, reagálnék néhány eh, konkrét kérdésre. Egy, a kérdésekre valójában ugye írásban válaszoltunk, meg is köszönöm a szolgálatok munkáját. Először is az éves tevékenységi jelentés 2013. Az éves elszámolással együtt ez adja a 2013-as tevékenységünk lényegét. A 2011-es és 2012-es fenntartásokat sikerült a biztonsági szerződések vonatkozásában feloldani. Sok minden történt ezen a területen, itt a az alkalmazottaink és a delegációink biztonságáról van szó. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a biztonsági szolgáltatókat a szabályok alapján válasszuk ki, és a szabályok alapján kössünk velük szerződést. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lényegi hibahatár csökkentsük. Említették, hogy a 2000 13-as évre 0,06 százalék volt a delegációk vonatkozásában, a központ pedig 0 százalékos hivarányt produkált. A szolgálataink mindent megtettek annak érdekében, hogy 94 írásbeli kérdésre válaszoljanak a szolgálataink. Tudom, hogy a kérdések száma is kevesebb, mint a múltban volt, amit már is jó dolognak tartok, de nyilván, hogyha több kérdést kapok, annak is meg fogunk felelni. Eh, a kérdések azt is mutatják, hogy a munkánk legkülönfélébb aspektusai iránt érdeklődnek a különböző képviselők, és eh, kiemeltem például az ingatlanra vonatkozó szerződések iránt érdeklődnek. Eh, biztos vagyok abban, hogy amennyiben a 2013-as ilyen dolgokra vonatkozóan van kérdés, akkor arra is tudunk válaszolni, hogyha az írásbeli válasz nem kielégítő. Ami a bizottsággal való együttműködést illeti, a bizottsági szolgálatok és a külügyi szolgálat közti szoros együttműködés rendkívül fontos, ezt mindig is így gondoltam. Önök is, úgy, önök is tudják, hogy én a Berlemonba költöztettem át a fő irodámat, a fő irodámat. Ehm, ez egy vitatott kérdés volt. Ehm, van egyébként a külügyi szolgálatnál is irodám, de azt gondolom, hogy eh, el kell látnom a bizottság alelnöki teendőit is. Nem csak azért, mert eh, ez a rangom, hanem azért, mert a bizottság külügyi élet és a parlament külügyi fellépéseért is, azok koordinálásáért mi vagyunk felelősek, ugyanis az Európai Bizottság egy koordinációs szerepet játszik ezen a területen. És ahogy önök is eh, tudják, a külügyi fellépésekkel kapcsolatban a biztosok létrehoztak egy informális eh, csoportot. Négyszer volt hivatalos ülésünk, négyszer nem hivatalos ülésünk. Ez egy eh, rendkívül hasznos gyakorlat volt, ugyanis különböző szakpolitikákról eszmét cseréltünk, megvizsgáltuk azokat, nem csak a külügyekkel foglalkozó biztosok vesznek ebben részt, hanem más alelnökök is, Georgia Vassz asszonyra gondolok elsősorban, akinek, akivel elkezdtük a négyes fejezet áttekintését, de ide tartozik az energiapolitika, a klímaváltozás politika, és egy sor olyan kérdés, amelynek kihatása van a külügyi kapcsolatainkra. Itt elmondom azt is, hogy ez nem csak a közös munkánkat, hanem a minden, mármint a, a biztosok különböző csoportjainak közös munkáját, hanem a mindennapi munkánkat is érinti, és ezt az üzenetet kívánjuk befelé is és kifelé is küldeni. Reméljük, hogy ez a haték, munkánk hatékonyságára is pozitív hatással van. Ami a külügyi szolgálat felülvizsgálatát illeti, a 2013-as felülvizsgálata, ahogy önök is tudják, ezt eh, a felülvizsgálatot eh, megvizsgálták a tagállamok, ez a bizottság és a számbevőszék is. Ez a szakbizottság eh, fokozott érdeklődést mutatott, és reméljük, hogy a felülvizsgálat megvalósítása, illetve annak javaslatainak megvalósítása majd rendben fog zajlani, eh, Leroy új főtitkár eh, vezényletével, és ahogy mondtam, az elkövetkezendő hónapokban szívesen foglalkozok, eh, illetve jövök el újra és számolok be erről. Ami a pénzügyi forrásokkal való gazdas, gazdálkodást illeti, azt megjegyzem, hogy a külügyi szolgálat a lehető leg sanyarúbb gazdasági és pénzügyi körülmények közepette állt fel, a nemzeti diplomáciák is kénytelenek voltak megszorításokat eh, végezni. Én magam is még olasz miniszterként ilyet kellett, hogy csináljak, és eh, az is nyilvánvaló, hogy a kilátások sem túl jók, éppen ezért eh, a spórolás rendkívül fontos. Ugyanakkor én úgy látom, hogy a külpolitika az egy befektetés, hogyha azt jól csinálják. Éppen ezért megfelelő egyensúlyt kell találni a megtakarítások és a hatékonyság hatékonyság a források felhasználása között. Egy kis rugalmasság ebben a vonatkozásban fontos lehet. A külpolitikában egyébként a tennivalókat a külső események határozzák meg, gyakran olyan események, amelyek nem előreláthatóak. Ami a személyzeti erőforrásokat illeti, a több éves pénzügyi keret fényében elvárás, hogy évi 1%-kal csökkentsük a foglalkoztatott állományt, ez 17 eh, álláshelyet jelent évente, ugyanakkor eh, a eh, globális hálózat fenntartása ugye 137 delegációról van szó, ehhez megfelelő számú köztisztviselőre és asszisztensre van szükség, tehát megint csak ki kell egyensúlyozni a megtakarításokat a hatékonysággal. Ami a realizált megtakarításokat illeti. Itt egy korábbi jelentésre utalok vissza. A kül politika, a külügyi szolgálat 2011 óta eh, spórolt azzal, hogy három delegáció, három hivatal, három eh, iroda eh, bezárt, és ez személyzet átcsoportosításokra adott lehetőséget. Libiában, Myanmarban és az Egyesült Arab Emirátusban nyitottunk képviseletet. a delegációs hivatalok, illetve épületek együttes bérlése egyes tagállamokkal egy olyan ötlet, amely megtakarításokat eredményezhet, eh, és eredményezett is. Említem még a Living Conditions Allowance-ot, illetve a eh, külföldön dolgozó személyzet lakhatási támogatásait. Eh, ami a nemek közti egyenlőséget, illetve arányokat illeti, elhihetik nekem, hogy erre nagyon oda fogok figyelni, csak úgy, mint a nemzeti diplomáciában, az Európai Unió diplomáciája is a, a nők alulreprezentáltságától szenved, a nemi egyensúly nem megfelelő, tehát nincs egyensúly, és noha értünk el eredményeket, különösen a delegáció vezetők számát illetően, menedzseri pozíciókban még, valamint a magasabb státuszokban, magasabb beosztásokban még oda kell figyelnünk, ami azt jelenti, hogy egy aktív promóciós politikát kell folytatni az egyébként tehetséges női tisztviselők között. Ugye általában a legtetejére koncentrálunk a hierarchiának, miközben alsóbb és középső beosztásokban vannak elmaradások, és tehát ezekben a középvezetőknél a középvezetői eh, szinteken kell elsősorban megerősíteni a női jelenlétet, bár persze a csúcson is van tennivaló. Ami a külügyi szolgálatnál dolgozó tagállami diplomaták részvételét illeti, azt kell mondjam, hogy ez egy sikertörténet. 33% volt a célkitűzés, hogy ezek legyenek eh, tagállami diplomaták, ezt elértük. Az elmúlt tíz évben csatlakozott tagállamok eh, Eh, immár 18%-át adják az ADAST eh, eh, állománynak, ami, hogyha a 21%-os lakosság arányukhoz viszonyítjuk, akkor ez nem túl rossz eredmény. A, 17,7% a delegáció vezetőknek szintén olyan tagállamot képvisel, amelyek az utolsó utóbbi 10 évben csatlakoztak, ez megint csak közel van a 21%-os lakosság arányhoz. A 2004 óta csatlakozott 12 tagállam közül kilenc olyan van, amelynek a reprezentáltsága a mi ADAST állományunkban meghaladja a lakosság arányát. Tehát itt most megvizsgáljuk a nemzeti arányokat és a nemi arányokat is, mert úgy gondolom, hogy persze óvatosan kell eljárni, a kiinduló álláspont az érdem kell, hogy legyen, ugyanakkor egy egy átfogó egyensúlyt kell nemzetiségi és nemi alapon is létrehozni. Ez szintén fontos a bizottság számára az olaffal való együttműködésünk, és örömmel tájékoztatom önöket, hogy adminisztratív megállapotást kötöttünk az olaffal, amely a bizottsággal, az Olaf által hamarosan megkötendő megállapodás mintájára készült. Tudom, hogy önök gyakran beszéltek erről ebben a szakbizottságban, éppen ezért örömmel tájékoztatom önöket erről. Hivatalunk munkája révén ez lehetségessé vált. Végezetül még egyszer elnézést kérek önöktől azért, hogy ma csak Ennyit tudok mondani önöknek, de mondom, beteg vagyok, és szívesebben jövök frissen és jobban felkészülve önökhöz legközelebb, és nem szeretném, hogyha nem tudnék válaszolni a kérdésekre, ami veszély ma fennállna, mikor legközelebb jövök, nyilván nem fog. Meg fogom, meg fogom a raportőrt hallgatni természetesen, és, és ahogy mondtam az elején, Ahogy mondtam, nem érzem jól magam, elnézést kérek. Én Patrick Childra testelnám a válaszadás jogát. Én viszont, ahogy mondtam, hajlandó vagyok visszajönni legközelebb, és egy később időpontban, és beszélni a munkánkról. Köszönöm. Köszönöm ezt a beszámolót. Nagyon hálásak lennénk, hogyha e-mailben elküldhetnénk a kollégáknak az önbevezető előadását. Most pedig eh, Sanecki úré a raportőré a szó. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, tisztelt számövőszéki vendégeink. Másodszor eh, vagyok eh, jelentéstevőjének a mentesítési jelentésnek, a Európai Külügyi Szolgálatra vonatkozó jelentésnek és raportőre voltam az Európai Számbevőszék 2011 eh, es külön jelentésének, ami a, szintén az Európa Külügyi Szolgálat mentesítésével foglalkozott. Négy eh, nagyon eh, rövid kérdésem lesz, mert tiszteletben tartom azt főképviselő asszony, hogy nem tud sokáig itt maradni. Az első kérdésem Kicsit előzetesen eh, fel tudná vázolni, hogy milyen javaslatokat fog majd letenni az asztalra annak érdekében, hogy javítani lehessen az eh, külügyi szolgálat működését. A második kérdése. Az Európai Külügyi Szolgálat felső vezetésének a racionalizálása eh, során kérdezném, hogy milyen irányultsága lesz ennek az átszervezésnek. Harmadik kérdés. Milyen lépéseket tervez tenni annak érdekében, hogy növelni lehessen az unió külös, külön, külön megbizotjainak a működését, hogyan lehet jobban integrálni őket a szolgálatokba, és hogyan lehet szigorúban ellenőrizni a költségeket és a kiadásokat, az ő munkájukkal összefüggő kiadásokat. És végül a negyedik kérdés az EULEX koszovói missziójára kérdeznék rá. 2014. december 3-án ön kinevezett egy külső szakértőt, aki mandátumot kapott arra, hogy az EULEX mandátumát felülvizsgálja, és tárja fel, hol vannak hiányosságok, különösen figyelnie kellett a legsúlyosabb gondokra. Az előzetes eredményei ennek a felülvizsgálatnak mikor állnak majd a mi szakbizottságunk rendelkezésére? Köszönöm szépen, akkor parancsoljon. néhány dolgot el tudok mondani, és utána, ahogyan jeleztem már a bevezetőm elején, majd egy később időpontban fogok visszajönni önökhöz. Még a száz napja sem töltöm be ezt a hivatalot, ha már elértem a száz napot, akkor ezután szívesen visszajövök. Hát ez, ez vicc volt persze, néhány hét múlva erre már készen állok. Elkezdtem az új főtitkárral a közös munkát áttekintettük, eh, illetve ezt a felülvizsgálatot is együtt végeztük, és eh, nem tudom, hogy ez önöknek jó-e, esetleg az AFET-tel egy közös eh, ülésen is megbeszélhetnénk ezt a két konkrét kérdést, amikor majd nekem is több időm lesz arra, hogy a javaslatokat és a jövőbeni munkának kapcsolatos elképzeléseket ismertessem önökkel. Jelenleg ugye még az előkészületek folynak. Egy másik dolog az eulex kapcsolatban, a koszovói misszió, ez hogyan lehetne a működésüket javítani, átszervezés, azután a másik kérdésére azt tudom mondani, hogy idén, ebben az évben dolgozunk egy sor változtatáson. Átgondoljuk a szerepét, a működését, de nem tudjuk idei évben ezt már megvalósítani, mert a, először egy struktúra szerkezetet át kell tekinteni, de erre valószínűleg jövőre kerül majd sor. Az eurex kapcsolatban azt tudom mondani, hogy jelenleg, illetve néhány héttel ezelőtt Strasbourgban találkoztunk a külön szakbizottsággal, Zsaké úrral, nyilvánvaló én is ott voltam, és előzetes megbeszéléseket folytattunk vele és a különbizottsággal ennek a munkának az első szakaszáról. A jelentés március végére készül el. És azt mondtuk, hogy parlamentet tájékoztatni fogjuk a megfelelő formában um, az eredményekről, esetleg um, majd későbbiek során eldöntjük, hogy pontosan mi legyen ennek a formája. Arra úgy tudok utalni, hogy a Special Committee-nek ugye néhány héttel ezelőtt uh, lehetőség uh, volt arra Strasbourgban, ahogy említettem, hogy az első lépéseket egyeztessük. Nyilván a jelentés még nem készült el, még Koszovóban és másutt is fontos szereplőkkel egyeztetni, tárgyalni kell. Ezek csak az első benyomások és az első kérdések, amelyeket majd a különbizottságbeli kollégákkal meg kell beszélni. Persze sok itt közte a bizalmas kérdés is, és miközben készül a jelentés, ezekről tájékoztatást fogunk adni. Most pedig kérem, hogy nézzék el nekem, de hát túlszul itt hagyom Patrick Childot önöknek, és biztos vagyok abban, hogy Patrick sokkal részletesebben is meg tudja majd válaszolni a többi kérdést, és ígérem, hogy visszajövök, amikor már jobban leszek. Köszönöm szépen, és gyógyuljon meg! Thank you. Wir verstehen natürlich die. Természetesen értjük ezeket az egészségi okokat, és Child úrral folytatjuk. A jelentéstevő még néhány kérdést tett fel. Öné most a szó ezekkel kapcsolatosan, Child úr. Well, well, thank you very much. Köszönöm szépen. A főképviselő asszony az első válaszokat azt hiszem megadta a legfontosabb kérdésekre, amelyeket feltettek. Azt elmondhatom, tisztában vagyunk azzal, hogy tovább kell folytatnunk a külügyi szolgálat felülvizsgálát, felülvizsgálatát, már a feltételeket tavaly is áttekintettük, de tisztában vagyunk azzal, hogy egyre több tapasztalatunk lesz, ez a munka folytatódik. Különösen, ami az külön esetleges a való együttműködést illeti, a delegációkkal folytatott együttműködésüket ezeknek a special representative-eknek. Erre külön odafigyelünk az értékelés során. Már ö, több olyan ö, különleges képviselőnk volt, akinek több funkciója is van, és biztosítani szeretnénk, hogy ö, aki egyszerre special representative, illetve delegáció vezető is, tehát két funkciója van, ez ott egy persze egyfajta természetes koherencia az adott, de uh, ugyanebben az, ugyanazokban az épületekben dolgoznak jellemzően a két feladatot ellátott, a közös képviselők, illetve a delegációk, és mindig megpróbáltuk biztosítani azt, hogy hát földrajzilag legalábbis nagyon közel az érintett szolgálatokhoz helyezzük el őket. Azt hiszem, ez egy olyan terület, olyan kérdéskör, ahol tovább tudunk majd előre lépni. A szolgálat struktúrájára vonatkozóan főképviselőasszony is tulajdonképpen megadta a választ. A 2013-as felülvizsgálat kapcsán az volt a legfontosabb gondolat, hogy a e, szolgálatot tovább lehet majd áramvonalasítani, különösen a legfelső vezetési e, struktúrát, a beszámolási jelentés kötelezettség, ezután az új vezetés, ezt át akarta tekinteni, és e, a főképviselő asszony az új főtitkárral majd közösen kívánja áttekinteni ezeket a kérdéseket, és rövid időn belül kidolgozzák a javaslataikat és az EULEX kérdéshez most én nem kívánok semmit hozzátenni. Köszönöm szépen, Ayala Szender eh, kolléganő. Kettő percben. Presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Jó magam is szeretnék köszönetet mondani Federica Mogherininek azért, hogy itt eh, megjelent a szakbizottságunk előtt. Hmm, mindenképpen szükség van arra, hogy eh, beszámoljon, hiszen Brock úr is felhívta a figyelmet arra, hogy milyen hatalmas munkát végez a főképviselő asszony, Mogherini asszony. Nos, most a számadatokra visszatérve, amelyeket itt bemutattak a személyzeti kiadások esetében, itt egyetlen számadat szerepel ebben a beszámolóban, és ez nem elegendő, nagyon sok itt a konfliktus, egy állandó vita zajlik ezen okok miatt, ugyanis a mi célunk az, hogy a polgároknak kommunikáljuk, hogy a delegációk akár olyan kényes helyzetű országokban is, mint például Irak, különleges körülmények között dolgoznak, és ott természetesen biztonsági problémák is felmerülnek, és egy súlyos stressz. Nos, ugyanezek a körülmények nyilván nem állnak fenn más országokban dolgozó személyzet esetében, tehát itt egy részletes táblázatot várnék az ilyen delegációkban eszközölt személyzeti kiadásokat illetően. Ja, mégpedig az a cél, hogy itt szeretnénk megnézni, hogy mely delegációk mit tesznek a személyzetük érdekében, illetve milyen kiadások vannak összevetve a nemzeti delegációkkal. Ahogyan elhangzott Mogherini képviselő, illetve főképviselő asszony szájából is, nagyobb szinergia lenne kívánatos az EKS és a tagállami diplomáciai szolgálatok között. Ez növelni a koherenciát és a szinergiát is erősíteni. Ami a biztonság és védelem fejezetét illeti, szeretném tudni, hogy az EKS tevékenysége, melyet majd Mogherini asszony bemutat, miután megtette ezt az AFED-ben is, tehát ezekről kaphatnánk-e pontosabb beszámolót erről a fejezetről? Mert jelenleg az egész helyzet, tehát illetően nagyon szűkösek az információink ezt a területet illetően. Nem szól ez a beszámoló sokat az európai kapacitásról, amely a missziókat támogatja a kényes helyzetű területeken, akár a katonai, akár a polgári missziók esetében. Fontos lenne tehát ezekről részletesebb információt nyerni. Köszönöm. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Először is nagyon hálás vagyok Ayala Szender asszonynak hogy szolidaritását jelezte a legnehezebb helyzetek körülmények között dolgozó kollégáinkkal, hiszen az Európai Unió egyre inkább globális szereplőként lép fel, és ezzel együtt jár az, hogy jelen vagyunk és aktívak vagyunk olyan helyszíneken is, ahol nagyon nehezek, sok kihívással terheltek a körülmények. És azok a kollégák, akik ott képviselnek minket, ahogyan ő is jelezte, a legmagasabb szintű biztonságot kell, hogy élvezhessék. Ugyanakkor a foglalkoztatások feltételeiről szólva, a családjaikra is gondolnunk kell, hiszen ne feledkezzünk meg arról, hogy a legnehezebb körülmények között dolgozó delegációink tagjai családjuktól messze kell, hogy tevékenykezzenek, és ezért biztosítani kell számukra, hogy az értnek fel időnként láthassák a családjukat. Nagyon fontos ez a szempont, ezt szeretném aláhúzni. És sajnos tekintettel arra, hogy a világon a biztonsági helyzet E, hogyan változott e, hát negatívan. A legnehezebb e, országokban lévő delegációink biztonságának a növelése növekvő költségvetést tesz szükségessé, növeli a kiadásainkat. Tehát ez is egy nagyon fontos kérdés. És nagyon lényeges az is, hogy eh, a Sanders képviselőasszony elmondta, hogy összehasonlítsunk azt, amit mi csinálunk a tagállamok legjobb gyakorlatával. Eh, természetesen eh, örülünk a tagállami kollégáknak a delegációinkból, és ennek van egy fontos biztonsági aspektusa is a lehetséges támadások kapcsán. Meg kell nézni, hogy melyik nemzetközi szervezet van véd, nyújthat védelmet egy adott helyzetben semmiképpen nem akarjuk, hogy az európai intézmények eh, különös figyelmet eh, ébresztenek a potenciális eh, támadókban. Tehát általános támogatást biztosít, kaptunk mindig az Európai Parlamenttől, és reméljük, hogy a tagállamok is ugyanígy támogatásról fogják biztosítani a kollégákat. A közös kül- és biztonságpolitikai, illetve a védelmi politikai missziók eh, nagyon fontosak, hiszen az Európai Unió nevében több ezeren dolgoznak a világ különböző országaiban, nagyon nehéz körülmények között, és fontos biztosítanunk azt, hogy mindenek előtt eh, megfelelő transzparens legyen az ő munkájuk. A hat évenként készül egy jelentést, eh, a főképviselő eh, asszony és munkatársai készítik el, és ezt a parlament is megvitatja. A költségvetés pedig nem az EKS igazgatási költségvetés, hanem egy külön rendelkezések alá tartozó költségvetésről van szó, amely kapcsán az Európai Parlament feléhez számolási kötelezettségünk van. Tehát ezzel biztosítjuk, hogy megfelelő védelmet kapjanak a nehéz körülmények között dolgozó kollégák. A misszióknak ugyanolyan magas sztenderdeknek kell megfelelni a pénzgazdálkodás, illetve a személyes integritás tekintetében, mint a többi EU intézmény. Next of the written list is... Következő, Deutsch Tamás. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Mogherini alelnök asszony úgy fogalmazott, hogy Tuskként hagyta itt kedves kollégáját, akkor magamat a Tusz tárgyalónak érezhetem ilyen tusztárgyalói minőségemben eh, szeretnék két kérdést eh, föltenni, mint az asztalukon fekvő parlamenti jelentés árnyék jelentéstevője. Az első kérdés a külügyi szolgálatnál dolgozó tisztviselők lakhatási támogatásával foglalkozik, a második pedig az unió új pénzügyi rendelete által biztosított egyik lehetőség igénybevételének, igénybe nem vételének a témáját érinti. Ugye, amint azt mindannyian jól tudjuk, elég jelentős lakhatási támogatást nyújt a külügyi szolgálat a külügyi szolgálat kötelékében a különböző delegációkban dolgozó köztisztviselőknek. A európai számvevőszék jelentése alapján rendelkezésünkre álló adatok azt mutatják hogy ez az összeg ez a korábbi években elérte meghaladta a 3500 euró per fő per hó nagyságrendet azaz a lakhatási támogatásként kifizetett összeg az fejenként és havonta elértegetve meghaladta a 3500 eurós nagyságrendet. Pozitív változás, hogy eh, különösen az tavalyi zárszámadási döntésünknek köszönhetően a havonta nyújtható lakhatási támogatás személyenkénti mértékét, a kifizethető összeget a szolgálat maximalizálta. Ezt a döntést üdvözlöm. A kérdésem az arra vonatkozik, hogy eh, mik ezek a plafonösszegek, hiszen erre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre, csupán azt a tényt ismerhetjük, hogy az összeg maximalizálva lett, és milyen alapon lettek ezek a maximális összegek meghatározva. Továbbá ehhez a témához kapcsolódó kérdés, hogy az áll a az Európai Számvőszék jelentésében, hogy 89 delegáció esetében került bevezetésre ez a havi maximalizált összeg, mi magyarázza, az, hogy a többi delegációban nem vagy még nem lett bevezetve ez a havi maximalizált lakhatási támogatási összeg. A másik kérdés az a pénzügyi rendelethez kapcsolódik. A pénzügyi rendelet lehetővé teszi a külügyi szolgálat számára, hogy a tevékenységéhez szükséges ingatlanok megvásárlása érdekében hitelt vegyen föl. Ez ugyebár a szolgálat működéséhez szükséges irodákat, a szolgálat vezetők eh, lakhatását, tevékenységét biztosító rezidenciákra vonatkozik. A kérdésem arra irányul, hogy végzette előzetes kalkulációt a külügyi szolgálata tekintetben, hogy élni kíván-e ezzel a pénzügyi rendeletben megfogalmazott lehetőséggel, azaz vannak-e arra vonatkozó tervek, kalkulációk, eh, ingatlan üzemeltetési e, e, elképzelések, hogy hitelfelvétel igénybevételével kíván a külügyi szolgálat, a szolgálat munkájához szükséges irodákat, illetve rezidenciákat vásárolni. Várom a kérdéseket. Várom a válaszokat, elnézést kérek. Hát, Remélem, hogy minden kérdést megértettem. Köszönöm szépen. E, ami a delegációknál dolgozó embereket és az ő különböző támogatásaikat illeti, eh, én eh, úgy értelmezem a kérdést, hogy ön eh, a tagállamoktól átirányított emberekre gondol, akik amellett, hogy fizetést kapnak a saját küldő tagállamuktól, kapnak bizonyos allowance-eket a külügyi szolgálattól is. Na most van ilyen ember Brüsszelben is, például a Military Departmentnél, Eh, ami ugye a múlt évek eh, fejleménye. Eh, e, ezek az emberek részesülnek bizonyolt, bizonyos napi díjakban és allowance-ekben, amelyek gyakorlatilag összhangban vannak a többi intézménynél kiküldött munkavállalók, illetve oda átvezényelt köztisztviselőknek járó pénzekkel. Ugye nekünk az új feladatok miatt további embereket kellett igényelnünk a tagállamoktól, és ott azt mondtuk, hogy költségmentesen tegyék ezt, ami azt jelenti, hogy az ilyen személyzet után a tagállam, a, fizeti, a fizetését a tagállam fizeti, mi pedig mondjuk hivatali elhelyezést nyújtunk nekik, vagy ilyesmi. Tehát ez egy olyan dolog, ami, aminek örülünk, ez a tagállamok nagyvonalúsága. E, nyilván hosszú távon nem fenntartható feladat, e, ugyanakkor vannak, e, okoz diszkriminációt a tagállamok között, mert van olyan tagállam, amelyik ezt megengedheti magának, és van olyan tagállam, amelyik ezt nem engedheti meg magának. Ami pedig a terepen dolgozó tisztviselőket illeti, ott meg kell különböztetni a delegációnál dolgozó emberek között megint csak a kivezényelt vagy átvezényelt állami tisztviselőket, amelyeknek a költsége szintén magas lehet, még akkor is, hogyha a tagállam mondjuk a delegációra költségmentesen ad egy szakértőt valahova nagyon távoli, egzotikus helyre, a biztonsági költségek nagyon jelentősek lehetnek. És megint csak a költségvetési lehetőségeinket kell e, figyelembe venni, és igazándiból ezért is kell kérnünk költségmentes átvezénylést. E, ugyan ez a rezsim a CSDP e, misszióknál, ott azt látjuk, hogy azért vannak különbségek, mert az expat személyzet, és hajlandó vagyok részleteket is adni, költségei eltérnek, de mindenképpen jogos a kérdés, ami pedig a lakhatási támogatást illeti, abban igaza van, hogy egy új rendszert vezettünk be, amely további rugalmasságot tesz lehetővé két modell alapján. Az egyik modell az az, hogy az EU delegáció a személyzet lakhatását biztosítja, tehát hogyha ön kiküldik valami delegációhoz, akkor a delegáció felajánl az ön családi igényeihez méltó lakást, és megkérdezik, hogy elfogadja-e, és hát általában elszokták. De ez a rendszer két hátránya jár. Az egyik hátránya az az, hogy bürokratikus módon kezelendő, és éppen ezért terhes és drága ugyanakkor nem, nem ad kellő rugalmasságot az egyéni tisztviselőnek, és adott esetben nem biztos, hogy kap olyan lakást, ami tényleg a család igényeinek megfelelne. Éppen ezért a második modellt kezdtük el preferálni és ösztönözni, amely arról szól, hogy az adott tisztviselő diplomata eh, talál a saját családjának igényeit kielégítő eh, lakást, saját maga, nyilván a plafont eh, figyelembe véve, és a különböző alátámasztó dokumentumok alapján fogja megkapni ezt a támogatást. Na most ennek az új politikának a végrehajtása mostanában kezdődött, tehát finom hangolásra még szükség van, de ami a, az összköltségeket illeti, eh, hát eh, azt lássuk be, hogy eh, a világon nagyon nagy eltérések vannak a lakhatás költségeiben. E, olyan helyeken is, amire önök nem gondolnak, e, kiderülhet, hogy az az adott város az egyik legdrágább a világon, pedig nem számítanánk rá. E, a piaci viszonyoktól nem tudunk eltekinteni, tehát minden delegáció vonatkozásában külön kell a plafonokat kiszámolni, és itt odafigyelünk a nemzeti nagykövetségek, a nemzetközi szervezetek plafonjaira, illetve az ő lehetőségeikre, és aztán így határozzuk meg ezt a plafont. Én magam egyébként utazgatok, és a delegációkat meglátogatva beszélek a kollégákkal, és azt látom, hogy azt mondják nekem, hogy a tagállamaink diplomáciai szolgálatainak nagyjából megfelelő gondoskodásban részesítjük mi a saját diplomatáinkat. A Tisztázni kéne a másik kérdést lehet. Én erre azt mondanám, hogy ugye a pénzügyi rendeletnek volt egy változása, amit mi üdvözlünk, és egy loan facility, tehát egy hitel eszköz, hitel lehetőséget teremt az meg, amely lehetővé teszi a külügyi szolgálatnak, hogy vásároljon ingatlant vagy rezidencia céljára, vagy hivatali célra. Ez elkülönül az előző kérdésétől, tehát ez nem arra van kitalálva, hogy a nem delegáció vezetői szintű diplomatáknak vegyünk lakásokat. A mi gondolatunk az az, hogy most megint csak egy példát dobok önökhöz, Moszkvában nagyon gyorsan alakul át az ingatlan piac, és nem nagyon tudjuk kontrollálni a bérleti díjakat, és ott nyilvánvaló, hogyha ha veszünk egy ingatlant, az hosszabb távon komoly megtakarítást jelenthet, jelenthet E, nyilván a közbeszerzéseket most írtuk ki, e, és még nem kezdtük el ténylegesen e, ezt a, ezzel az eszközzel élni, de a projektek nyilván ugyanolyan ellenőrzés alá esnek majd, a, a, amelyek alá más projektek is esnek, itt beleértve az önök szerepét is nyilván. Vielen Dank. auf der Köszönöm. Besztesz a következő a hozzászólók listáján. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék arra kitérni, hogy a főképviselő asszony azt mondta, hogy néhány új delegációt nyitottak meg harmadik országokban. Természetesen nagyon sok helyütt az EKS delegáció is jelen van, és emellett van tagállami, vannak tagállami nagykövetségek. Kérdésem, milyen kísérlet történt arra, hogyan próbálnak meg együttműködni annak érdekében, hogy például az EKS delegáció ne a 29. nagykövetség lesz, a, legyen a 28 tagállami nagykövetség mellett. Milyen együttműködés van? Van-e lehetőség az eszközöknek egy poolba történő összevezetésére? Nagyon sok, sokat lehetne megtakarítani ezzel. Az EKS az európai, egész Európai Uniót képviseli. Tavaly is feltettük már ugyanezt a kérdést, voltak konzultációk, és történt néhány kísérlet a megtakarításra. Kérdezném, hogy milyen eredményeket hozott ez. Well, thank you very much, uh, Mrs. Köszönöm szépen, Stász úr, valóban a külügyi szolgálat és a delegációk kiegészítik és támogatják egymás illetve a nemzeti tagállami nagykövetségek munkáját. Tavaly elég sokat utaztam, világ különböző részein jártam, azt akartam megnézni, hogy a delegációk hogyan működnek együtt helyben a tagállamokkal, a nagykövetségekkel. Nagyon érdekes látni azt, hogy a Lisszabon kollektív szellemisége azért egyre erősödik. Nyilván ezt önök is látják, hogyha így utazgatnak és különösen ami a tagállamok diplomáciai szolgálatait illeti, nagyon komoly költségvetési szigornak, a nyomásnak vannak kitéve a tagállami nagykövetségek, különösen a kis és közepes méretű nagy tagállamok esetében igaz, ez talán a legnagyobbaknál még nem, de a kisebbek mindenképpen megpróbálnak spórolni a nagykövetségeiken, akkor is, hogyha esetleg ez a jelenlétüket is vissza kell szorítani. Hogy mondjak egy elég érdekes példát. Eritreában jártam tavalyi utazásaim során, ami egy nagyon szép ország, de hát nagyon nehéz helyzetben van. Eritreában eh, négy tagállamnak van nagykövetsége, és egy eh, Charles de Fer, aki időnként ellátogat a szomszédos országokba és eh, minden esetben a tagállami nagykövet az egyetlen expert, aki az adott tagállamot ott helyben képviseli. Az információk túlnyomó része, amit ezek a nagykövetek összegyűjtenek, és amikről jelentéseket készítenek a fővárosaiknak, az a, azok a mi delegációnkból tól származnak, ugyanis sok eh, Eritreában az EU nagyon és eh, számos területen jelen van, sok programot működtetünk. És azt hiszem, van még egy nagyon fontos dolog. Különösen, miután a kommunikációs technológiai eszközök fejlődnek, próbálunk a nem rezidens tagállamoknak is szolgáltatásokat nyújtani. Tehát mondjuk, aki nem egy adott országban akreditált, hanem egy egész régióért felelős, ők is sok tekintetben kapnak támogatást a mi delegációinktól hogy politikai és pragmatikus szinten egyaránt eh, van együttműködés, politikai szinten a tagállami eh, nagykövetek és a delegáció vezetők közös elemzéseket, közös jelentéseket készítenek, amelyeket azután az EKS-nek, illetve a eh, tagállami fővárosoknak is megküldenek. Valóban azt azt akarjuk biztosítani, hogy ezek a jelentések mindenhova eljussanak. 20 olyan hely van, ahol megosztjuk az épületeket, közösen használjuk a tagállamokkal, és ezek nagyon jó, jól működnek. Itt nem csak a takarékosság fontos, hanem sokkal nagyon lenyűgöző az együttműködés így és természetesen sokat tudunk megtakarítani a biztonsági intézkedéseken is, ezt a Szender asszony kérdésére is elmondtam. Mogadisúban például a svéd külügyminisztériummal kötöttünk egy megállapodást, akiket a biztonsági, védelmi feladatok ellátására ugye meghatározott kiadásaik vannak, és ebben mi is beszállunk, a svédekkel együtt működünk, tehát így megosztjuk a biztonsági költségeket. Más szinteken is egyre több az ilyen közös együtt, együttműködés rendszeresen, az információ cserét is említhetné, vagy közös fellépéseket, diplomáciai tevékenységet, közös rendezvényeket tartunk, tehát Lisszabon szelleme egyre jobban látható és tetten érhető. Az én saját tavalyi utazásaim során azt tapasztaltam, hogy a helyi együttműködés a delegációink és a tagállami nagykövetségek között egy, egy sikertörténet, ami nem jelenti azt persze, hogy nem lehetne tovább lépni. Ez az együttműködés két irány utca. A tagállamok örülnek, hogyha mi delegáció információkkal tudjuk támogatni őket. Van, amikor nem mennyire spontán a dolog például, hogyha nekik kellene a delegáció munkáját támogatni, de biztos, hogy javulni fog a helyzet. Dank, Nixoff, köszönöm. A következő, Toirer kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Child úr, éppen erre a kérdésre, Bált Stász kérdésre válaszolva, aki az, arra kérdezett rá, hogy a delegáció között hogyan lehetséges a megerősített együttműködés. Nos, az én kérdésem arra vonatkozik, hogy a konzuli feladatokat hogyan lehet közösen végezni. Van-e itt e tekintetben már megfontolás azt illetően, hogy az EU képviseletek, az egyes országok képviseletei hogyan tudnák a konzuli feladatokat összefogni olyan országok esetében, ahol nincs saját nagykövetség az adott országban, illetve vannak-e becslések, hogy mennyiben lehetne mentesíteni ezáltal az európai adófizetőket, hogyha szinergiákat sikerülne elérni, illetve ezek hatékonyan működnének. Valamint vannak-e kormányközi megállapodások, vagy lennének-e, lenne erre szükség, illetve a Lisszaboni szerződés jogi kerete végrehajthatóvá tenne egy ilyenfajta intézkedést? Ez lenne az első kérdéskör, a második pedig ahhoz kapcsolódik, amiről Georgieva alelnök asszony szólt a múlt héten itt a szakbizottságunkban kérdésemre válaszolva, illetve Derek Woven kolléga kérdésére válaszolva. Itt a humanitárius segítségnyújtásról van szó az Európai Unión belül. Bizonyos szemőszéki jelentésekből kiviláglik, hogy a Gáza övezetben a szemövőszék jelentése szerint nem lehet kizárni, hogy a Hamas finanszírozásához is felhasználásra kerültek EU-s források esetlegesen, és itt vitáztunk az EU programról is, amely a nyugat-szaharai menekülteket segíteni a Tinduf táborban, függetlenül annak szükségességétől, hogy segítenünk kell a rászoruló embereket, meg kell állapítanunk, hogy az európai adófizetők pénzét semmiképpen sem lehet hibásan felhasználni. Kérdésem tehát önhöz, az Európai Külügyi Szolgálathoz az, hogy a bizottságon belül támogassák azt az ügyet, hogy megváltoztatott ellenőrzések révén és jobb menedzsment révén az ilyenfajta hibás felhasználását az EU-s forrásoknak zárják ki. És egyetérte ön azzal, hogy az EU források téves felhasználása az Európai Unió külpolitikai céljaival ellentétes. Elnök Csájd úr! Talán a második kérdéssel kezdeném. Talán ez volt a lényegesebb. Az nyilvánvaló, hogy a, az EKS és Mogherini asszonyok együtt a bizottság alelnöke is nagyon is elkötelezettek az iránt, hogy megfelelően használják fel az EU pénzeszközöket, szigorú legyen az ellenőrzés, garantálni lehessen, hogy az európai adófizetők eh, pénzével a amelyeket a külpolitikai célokra áldoznak, eh, valóban eh, a kedvezményezeteket támogatjuk a számvevőszék különböző területeken, és ön is említett néhány jelentést, az én fájlomban is még sok-sok más példa is benne van. Tehát a számvevőszék jelentése mindig nagyon hasznos számunkra, ugyanis valamennyien le tudjuk vonni a tanulságokat, hogy a múltban mi az, ami jól működött, mi az, ami nem, és mind kell javítani a jövőben. Két konkrét kérdésére rátérve, Gergieva alelnök asszony jelentését én is láttam, és ez valóban jó válasz az ön kérdésére pénzügyi és igazgatási kérdések tekintetében is, és az egész humanitárius segítség vonatkozásában is, hiszen ez, a, ez volt az ő korábbi munkaterülete, a humanitárius segélyek. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez már egy kicsit a meghallgatás keretein kívülre visz minket, de Gázával, a gázai támogatások kapcsán még magam is emlékszem rá, hogy néhány évvel ezelőtt Chris Patton volt a külügyi felelős, és ő is itt volt a parlamentben megvitatni ezeket a kérdéseket. És az évek során ugye a számvevőszég és mások is sokat vizsgálódtak, és semmilyen bizonyítékot nem találtak arra, hogy az EU támogatása valamilyen módon is terrorista csoportokhoz került volna. Persze ébereknek kell lennünk továbbra is. Ami a Nyugat-Szaharát életi, nem tudok sok mindent hozzátenni ahhoz, amit Gorgieva eh, asszony tudott mondani múlt héten. Az Európai Unió nyilvánvalóan az egyetlen olyan szereplő, aki humanitárius segítséget eh, ad nagyon tragikus eh, körülmények között lévő személyeknek. Nehéz itt erkölcsítéleteket alkotni, bizottsági szolgálatok maguk is az OLAF eh, felé készítettek jelentéseket, és eh, gondolom Görgieva eh, biztos asszony is elmondta önöknek, hogy milyen fontos intézkedéseket tettek az OLAF jelentés után, az kapcsolódva, annak érdekében, hogy a jövőben szigorúban lehessen ellenőrizni ezeket a támogatásokat. This first question, excuse me, yes, was so excited by... Ja, még elnézést az első kérdés, annyira izgatott voltam, hogy erről megfeledkeztem. A konzuli szolgálatok. Nos, a jelenlegi szerződések alapján a konzuli ügyek tagállami kompetenciába tartoznak, itt inkább arról beszélünk, hogy az EU delegációk vagy EU intézmények mit tehetnének annak érdekében, hogy segítsék a tagállamok munkáját ezen a területen, és nem arról van szó, hogy saját magunk átvesszük ezeket az ügyeket, vagy a felelősséget. A konzuli ügyek kapcsán ahol vannak EU delegációk, még ott sincs szakértelem, vagy nincsenek eszközök arra, hogy a jelenleginél komolyabb szerepet vállaljunk fel. Amit viszont megteszünk, ez teljesen összhangban van az, az EKS létrehozó tanácsi határozatban, amikor is azt mondjuk, hogy támogatja az EKS a tagállamokat, és persze ez kétoldalú ez a támogatás, az erőfeszítéseinket a válság koordinációra koncentráljuk. Tehát igazi válság helyzetekben, amikor a tagállami nagykövetségek, az európai intézményektől elvárják a támogatást, a koordinációt, hogyha például embereket kell evakuálni, vagy hasonló helyzetekben, akkor információcsere nyilván történik. Utalnék a libanoni válságra, néhány hónappal ezelőtt egy információs központot hoztunk létre, amelyet valamennyi tagállam használhatott, hozzájuthatott információhoz. Itt Brüsszelben egy adatbázist hoztunk létre, a COOL neve, COL a neve ennek az adatbázisnak. Itt is minden tagállam információt cserélhet, különböző konzoli szolgálatok által szolgált információk is ebbe bekerülnek. És végül sok delegáció tárgyal, tagállami nagykövetségek konzuljaival, akik, és ez is segíthet az információ, segítheti a helyi információcserét. Végül is tisztában vagyok azzal, hogyha arról van szó, hogy szorosabban kellene együttműködni, amiről Stász úr is beszélt, vagy esetleg közösen lehetne épületeket használni. A tagállamoknak az a nehézsége, hogy nekik szükségük van a, a konzulátusokra, és ahhoz, hogy kapcsolatban lehessenek az emberekkel. Például Gabonban néhány hónappal ezelőtt egy nagyon izgalmas közös projektünk készül, egy új három-négy emeletes épület, delegáció és két-három tagállam is ott kap helyet, és a földszinten közös helységek vannak, és olyan tagállamok használhatják ezt, akik megosztva konzuli szolgálatot vesznek ott igénybe. Persze a konzuli együttműködésnek jogi kereteket is kell, meg kell teremteni, elég hosszú viták zajlanak már a tanácsban arról, hogy hogyan lehetne intenzívebbé tenni európai szinten az együttműködés konzuli ügyekben, és a tagállamok még azért nem jutottak el a harmonizáció teljes mértékéig ebben. Nee, muss ich mir merken als... Nos, teljes mértékben harmóniában ezt meg kell jegyeznem, mint kifejezést. Pernyú úr következik. Köszönöm, elnök asszony, igazgató úr engedje meg, hogy egy olyan pontot emeljek ki, amelyet kollégám is felvetett a korábbiakban. Az Olaf jelentéséről van szó. Elnézést, hogy ezt a megjegyzést megengedem magamnak, de nem látunk itt világosan ezt az olafos kérdést, illetően próbáljunk egy kicsit messzebben menni és pontosabb választ kapni az önök részéről, ugyanis az olafot illetően a dél a Szaharától délre eső térséget illetően az európai élelmiszerek egy jó részét a Tindufi táborban a menekülteknek szentek, és már októberben a mauretániai mali piacon fedezték fel. Tehát az a gyanú áll fenn, ez egy fontos felfedezés, és az Olaftól azt kérték, hogy nyomozzon ebben az ügyben. Nos, 2007-esek ezek a következtetések, de csak a múlt héten ért értesültünk erről, tehát 2015. január elején, és az Olaf egy nagy szabású csalást állapított meg ezzel az ügyel összefüggésben 2007-ben. Tehát itt egy pénzügyi vizsgálódásról van szó, de ez egy politikai probléma is, amely aláshatja az Európai Bizottság, illetve a főképviselő és valamennyiünk politikai szava hihetőségét itt az európai intézményeknél, mivel ez egy nagyszabású csalás, és az Olaf maga jelentette ki, hogy ezen támogatások nagy része, amelyeket a bizottság finanszírozott, ezek nagy része más helyre került, és a szahara, nyugat-szaharaiak követték el ezt a csalást ők maguk. Tehát 105 milliós eurós támogatásról van szó, szó, és túlbecsülték a táborban élő népesség számát. Az ENSZ is támogatást nyújtott az algériai hatóságoknak. Az Olaf tehát kérte a bizottság közös szolgálatától, hogy határozza meg, hogy pontosan mennyi menekült van a táborban, és az Olaf vizsgálódásai alapján a műholdas felvételek során 91 ezer menekültre becsülték a Tindufi táborok lakóinak számát, miközben az algériaiak azt mondták, hogy 158 millió és 200 milliót mondtak a Polisario Front képviselői. Az NGO-k nem férhetnek hozzá a tábort illető információkhoz, és az eszmecserék mindig a szaharai hatóságok jelenlétében történnek. Tehát az élelmiszerek egy részét eladták a tábor lakóinak, nem pedig rendelkezésükre bocsájtották, vagy külföldi piacokra kerültek ezek az élelmiszerek. És, és ezen humanitárius segítségnyújtás a szent élelmiszerek egy részét átcsomagolták és értékesítették. Tehát számítok az önök szerepére és Mogherini asszony szándékára, hogy megvilágítsa ezt a helyzetet, amely politikai jelentőséget is öltött. Itt mindenképpen szankciókra van szükség ebben az ügyben az Európai Unió részéről. Euh, euh, Köszönöm szépen, és elnézést kérem. Euh, itt nem akarom kikerülni ezt a kényes kérdést. Ezen kérdésről részleteiben már vitáztak, vitáztunk Georgieva asszonynal, és nem tudom, hogy hozzá tudok adni valamit ahhoz, amit ő mondott. Nos, néhány elem talán. Azt hiszem, hogy Amiről önök szólnak, az jelzi, hogy milyen nagy kihívások előtt állunk állandóan, amikor olyan zónákban tevékenykedünk, ahol a kormányzás, az irányítás nem felel meg mindig ugyanazon kritériumoknak, mint amiket mi alkalmazunk az Európai Unióban. És uh, itt uh, humanitárius válsághelyzetekről van szó a menekültek vonatkozásában ezen táborokban. Uh, az Európai Unió segítséget nyújt ezen táborokban, és gyakran egyedüli szereplőként tevékenykedik ezeken a helyszíneken. Itt esetlegesen az, hogy visszavonul ezekről a helyszínekről, ez súlyos problémákat vethet fel. A bizottság szolgálatai is kérték tehát az Olaftól, hogy kezdjen egy vizsgálatot ebben az ügyben, és ezen vizsgálat eredményeinek fényében az a helyzet, hogy a bizottság számos intézkedést fogadott el, hogy jobban ellenőrizze a támogatások kiosztását, a humanitárius támogatások kiosztását ebben a régióban. Mégpedig oly módon, hogy jobban megvizsgálja a szükségleteket, az igényeket, hogy a cél közönség száma mekkora, és hogy legyen jobban jelen a helyszínen, és jobban ellenőrizze ezen segítségnyújtás valós végrehajtását. Ugyanakkor a segítség típusát is jobban hozzá kell igazítani az igényekhez, illetve oly módon kell kialakítani, hogy nehezebb legyen csalásokat végrehajtani, tehát megfelelő struktúrákra van szükség. És úgy vélem, az EKS részéről szintén megerősítettük a helysznen végzett ellenőrzéseket a partnereink vonatkozásában, gyakran NGO-k ezek, amelyek a helysznen tevékenykednek, és az echo kollégák rendszeresen végeznek ellenőrzéseket a helysznen hogy jobban kézben tarthassák a helyzetet. Nos, gy tudok válaszolni az ön által kifejezett aggodalmakra, mely szerint nyomon követésre van szükség az ilyen fajta esetekben az intézmények részéről a szavahihetőségünk fenntartása érdekében, és biztosíthatom önt, hogy nagyon komolyan vesszük ezt az ügyet. Ha jól értettem, akkor nem voltak számszerű adatok, specifikus számadatok, hogy behajtásokat vagy szankciókat indíthassunk ezen ügyben. Biztos vagyok abban, hogy kettős tisztségében a humanitárius segítségnyújtásért felelős biztosként és a szakbizottság kiemelt partnereként bizonyosan nyomon követjük majd ezt a kérdést, mégpedig a lehető leginkább kiemelt figyelemmel. Elnök, jó magam is feliratkoztam a hozzászólók listájára, és folytatnám ezt a témakört. Azt láthatjuk, hogy olyan témáknál, amikkel foglalkozunk, nagyon nehéz a dolgunk, amikor felülrendelt politikai érvek kerülnek itt napirendre. Nos, ez a 10 millió euró évente, amit Tinufba küldünk, abból a poliszárió mennyit térített el? esetleg semmit nem tudnak erről, ezt el tudom képzelni, el tudom képzelni, hogy nem szabad éhen halni hagyni az embereket a sivatagban, de az egész struktúra, ahogyan ez kivilágzik ebből a jelentésből, továbbra is ugyanazok a személyek tevékenykednek a helyszínen, éppen ezért jó lenne, hogyha egy kicsit több információt kapnánk, mint külpolitikai megjegyzések. Nos, ami Gánát illeti, itt is meg kellene magyarázniuk, hogy az ottani csalás gyanút illetően ott az EU a három nagy donátor a Világbank és Nagy-Britannia mellett az EKS miért ragaszkodik ahhoz, hogy a csalásgyanú ellenére továbbra is fizetjük az ottani tisztviselőket, ott egy kettős lista van, az egyiken léteznek, a másikon nem a személyek, és miért ragaszkodik az elkezd továbbra is a kifizetésekhez Gánában? Mm, nehéz itt megfelelően fellépni, hiszen a költségvetés a személyi igények tekintetében ugye Magyarország és Cseh köztársaság szolgálatai tevékenykednek a helyszínen. Több személyzetre, több munkatársra lenne szükség, amíg az Európai Külügyi Szolgálat végez mindent, és tagállamoknak nem kell csökkenteniük a munkatársak számát, addig bizonyosan ez az EKS nem tud megfelelően működni. Éppen ezért elmondtam volna Mageri asszonynak jó magam is, hogy, és most ezt az üzenetet önre bízom, hogy ezt adja át, hogy amíg a tagállamok minden kívánalmát teljesítik, addig itt a Magyarország és a Cseh köztársaságot érintő kérdés, na most semmi kifogásom nincsen ezen országokkal, vagy az EKS-szel szemben, de amíg minden tagállami kívánom teljesül a tekintetben, addig csak problémák lesznek. Tehát a legtöbb delegációban tagállami diplomaták dolgoznak, és hogyha a költségvetési jogba ütköznek, voltak már visszahívások is persze, én nagyon intenzíven foglalkozom egyébként ezzel a témával, ha van erre időm, tehát itt egy listát megválaszoltak az adminisztratv kiadások tekintetében, és a tíz delegáció, amit felsoroltak itt, nos, e tekintetben az lenne a kérdésem, hogy van-e egy nyomonkövetés ezen delegációk tekintetében, vagy ezekkel kapcsolatos hibák tekintetében. Kérdés az, hogy mi a helyzet. Tehát, hogyha a delegáció vezetők visszahívását illeti a rotáción kívül 2013-as évben, kit, hol és miért hívtak vissza, jó lenne erre a kérdésre választ kapni. Aztán az overheads a kérdése egy másik téma, a headquarterben, az EKS-nél, ott azt láttuk, hogy az egyik Chief Operating Officer mir neu benannt, dann gehe ich davon aus, dass man ihn eigentlich auch seither nicht gebraucht hätte. Eltűnt, úgymond, a körforgásból, tehát itt nem tudom, hogy ö, mi lesz az ő pozíciójával. Aztán itt vannak a megtakarítási intézkedések az EKS részéről, és aztán ugyanezeket újra annulálják, ezeket az intézkedéseket. Itt van például a delegációknál egy takarít, megtakarítási intézkedés, egy, valamit megszüntetnek, aztán újra kiosztják, jó lenne, hogyha megtudnánk, hogy ezek a módosítások, változtatások, amelyeket a szabadnapokkal eszközölnek, azok milyen költségvetési kihatásokkal rendelkeznek a múltbeli időszakhoz képest. Aztán még lenne egy kérdésem, amely nem, az összes kérdésemet feltettem, elnézésüket kérem, tessék. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Ami az első kérdését illeti, én nem látom a konfliktust uh, a külpolitika és uh, a pénzügyi menedzsment között. Ugyanis gyakorlatilag ez a szakpolitikánk hitelessége így együtt, hogy hatékonyan, a legmagasabb színvonalnak megfelelően menedzseljük a pénzügyeinket is. Vannak olyan helyzetek, és ezek egy részéről itt esett szó, ahol félre siklanak, kisiklanak a dolgok, és eh, hát azt se felejtsük el, hogy eh, nagyon ö, eh, ö, kemény környezetben dolgozik egyik-másik delegációnk, és ugye itt felmerült az Olaf szerepe is, velük is, és mi magunk is energetikusan ö, nyomon követjük ezeket az ügyeket, és megfelelő orvoslattal élünk, nagyon határozottan tehát a külügyi szolgálat eh, azon okokból kifolyólag, amelyekről ön is tudnak, az operatív költségvetésekért nem felelős, a bizottság az, aki ezt eh, csinálja. Eh, mi nyilvánvalóan tudjuk, hogy és minket is aggaszt, hogy az EU pénzek felhasználása, illetve rossz felhasználása az EU e, e, hitelességét ássa alá, és e, gyakorlatilag azt eredményezi, hogy nem érjük el a céljainkat nyilván a bizottság is biztosítani tudja önöket arról, hogy ezek az események nagyon kis számúak, nyilván meg kell oldani ezeket is. A tagállami diplomaták jelenléte, illetve azoknak a nagyobb aktivitása a delegációkon belül. Igaz, hogy ahogy az EU költségvetése működik, az nehezen teszi lehetővé azokat a cseréket, amelyekről ő is beszél, hogy például most nemzeti szinten az EU delegáció munkájával spórolunk, ugye ez egy hozzáadott érték, és aztán például rájövünk arra, hogy az EU delegációba kell fektetni ezeket a pénzeket, mert ez megtakarítást okoz az egyes tagállamnak. E, ezt az érvet természetesen ki lehet fejteni és e, újra és újra elismételni, de eddig e, ennek, ennek korlátozott hatása volt, nyilván ez a költségvetési hatóságokra is tartozik. Az egy-két nemzeti diplomata ügye, akik E, akik elhagyták állás, állomáshelyüket idő előtt. Ez több okból is előfordulhat egyébként, tudok én is ilyenről. Például az a tagállam, amely átvezényelte a diplomatát, időközben rájött, hogy a saját diplomáciai szolgálatában igényli az ő munkáját. Ami szerintem egy jó dolog, mert e, ez azt jelenti, hogy az ő munkáját egyébként a nemzeti karrierje során is figyelembe veszik, és ez előmozdítja az ő nemzeti karrierjét is. Volt egy-két olyan eset, e, itt most nyilvános ülésen nem szívesen adok részleteket, e, ahol kiderült, hogy ilyen vagy olyan okokból kifolyólag a kinevezés nem volt szerencsés, és ott az adott tagállammal kellett e, olyan megállapodásra jutnunk, hogy visszahívják az adott diplomatát mivel én a személyzeti ügyekért is felelős vagyok, inkább azt mondanám az adatok alapján, hogy az a meglepő, hogy ilyen kevés ilyen ügy volt, de valóban volt egy-két ilyen ügy. Ami a Chief Operating Officer-t illeti, Eh, én magam David Sullivan eh, munkáját eh, nagyra tartom, az elmúlt hét évben nagyon komoly munkát végzett, elmúlt négy évben nagyon komoly munkát végzett, és tudom, hogy a képviselők közül is sokan méltányolták az ő munkáját. Nem volt váratlan, hogy a külügyi szolgálat és Keti Ashton az elején úgy döntött, hogy egy nagyon határozott Eh, erős menedzsment csapatot állít fel, hiszen akkor indult a szolgálat nagy kihívásokat rejtegető környezetben, eh, és eh, hát azóta, mint önök is tudják, ő a washingtoni delegáció elnökévé lett, illetve vezetőjévé lett kinevezve, és a jövőbeni struktúra eldöntéséig én magam viszem ezt a e, tárcát is, illetve ezt a feladatkört is, és majd meglátjuk, hogy Mogherini asszony és az új főtitkár e, mit döntenek e, majd, hogyan döntenek majd. Nyilván a felülvizsgálat fényében is várható ez a döntés, figyelembe veszik majd a, az ott megfogalmazott ajánlásokat is, ami pedig a a személyzeti vagy a szolgálati szabályzat változásait illeti, ugye ezek nemrég él, léptek életbe, e, január 2014. január 1-én léptek életbe, talán majd jövőre, amikor beszélünk, akkor látjuk, hogy milyen hatással jártak ezek a e, változások, de már most e, biztosítani tudom önöket arról, hogy a szabadság mértékének csökkenése eh, az azt eredményezi, hogy a különböző diplomáciai beosztásokban a szabadság eh, még az átmeneti intézkedéseket is figyelembe véve komoly változáson megy át a szabadság hossza. És erre Ellen Sender asszony is rákérdezett, hogyha tényleg szigorítunk itt a rendszerem, akkor konkrétan meg kell nézni azokat a delegációkat, ahol a munkakörülmények kifejezetten e, súlyosak, ahol, ahol, ahol nagyon nehéz dolgozni, és lehet, hogy azért e, nem találunk megfelelő embereket, mert e, olyan feltételek mellett nem szívesen dolgoznak ezeken a húzós helyeken. De nyilván ami a pihenő szabadságot illeti, ezeken a tényleg húzós szolgálati helyeken, ezzel talán fogunk tudni eredményeket elérni. Másik fontos változás pénzügyi szempontból az az volt, hogy az éves repülőjegyeket konvertáljuk ekonomi eh, osztályra, tehát ekonomi eh, osztályra váltunk. Eh, ez megint csak közelít bennünket a nemzetközi szervezetek gyakorlatához, a világ diplomáciai testületeinek gyakorlatához. Ugyanakkor ez nyilván károsan befolyásolja a vonzó képességét a különböző szolgálati helyeknek, különösen az alacsonyabban fizetett munkavállalók körében, már pedig mi azt szeretnénk, hogyha versenyképesen tudjuk, tudnánk rekrutálni diplomatákat, illetve kisegítő személyzetet ezekre a, a, az állomáshelyekre. De azt javaslom, hogy tényleg majd kicsit később vizsgáljuk meg ezt a kérdést, amikor már jobban látszik, hogy milyen statisztikailag a hatása a szolgálati szabályzat változásának. Köszönöm. Ayala Szent. Sí, yo quería... Köszönöm. Nos, vannak nehéz helyzetek, melyekben dolgozni kényszerülnek egyes tisztviselők, éppen ezért kértem az összevetést arra vonatkozóan, hogy a tagállamok mennyi bérezést adnak ezen, vagy az ő saját tisztviselőiknek ilyen helyzetekben. Hogyha ugyanis megnézzük a humanitárius vagy civil missziókat, az európai részről kivitelezett missziókat, akkor a kihezett munkaerők gyakran panaszokkal élnek. Tehát mindenképpen támogatásra lenne szükség e tekintetben. Nagyon gyakran félelmek is fennállnak, mindenképpen meg kell ezeket haladnunk, bele kell képzelnünk magunkat azon emberek helyzetébe, akik ezeken az helyeken élnek, és jobban meg kell értenünk, hogy hogyan lehet ösztönözni megfelelőbben az ő diplomáciai tevékenységüket, és hogyan lehet őket a helyszínen megtartani. Ami a Tindufi tábor kérdését illeti, ez a kérdés egyre nagyobb jelentőséget nyer. A egyes ügyvédek is benyújtottak egy petíciót ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, és az ombudsman válaszolt erre. A következő lenne az ajánlásom, Georgiev asszony, vagy az a biztos, aki a fejlesztéssel és az ECO programmal foglalkozik. Nos, neki lenne a feladata, hogy tisztázza, mi is történt valójában a helyszínen. 2007 óta képezte ez az ügy az Olaf vizsgálódásainak tárgyát, mely Olaf be is nyújtotta az ajánlásait. Semmiképpen sem kérték a támogatások beszüntetését az Olaf részéről. Műholdas vizsgálódások történtek, hogy a személyek szemet meghatározzák. Ez elég ellentmondásos volt egyébként. Tehát itt a népszemlés kérdése vett fel bizonyos problémákat a menekült táborokban. Párnyó kolléga elnökli azt a csoportot, amely Marokkóval együttműködik, és véleményem szerint nagyon komolyan kellene kezelnünk ezt a kérdést. Nem jelenthetjük ki egyszerűen, hogy a helyi hatóságok ezt vagy azt csinálták. Minden információra szükségünk van, és nagyon komolyan kell vennünk ezt a kérdést. Ezt már a múltkor is elmondtam, hogy a menekült táborokban élők megszemlelése egy nagyon összetett kérdés. Marokkó részéről nyilván az az érdek, hogy támogatásokat kapjanak, jelentős beruházások történtek, és az északon érő berberek részéről ez heves reakciókat váltott ki. Aztán itt van Algéria ö, intervenciója, amely szintén érdekelt ebben az ügyben. Nos, mi megpróbálunk szintén segíteni a családok révén is, akik befogadnak egyes gyerekeket, ö, vagy itt van a palesztin hatóság részére folyósított támogatások, ugye, ahol nagyon óvatosan jártunk el, ugyanezt kellene tennünk itt is, foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, ugyanilyen komolysággal, figyelemmel és elővigyázatossággal, mert ha nem így járunk el, akkor akár meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mi történik az Ukrajnának nyújtott támogatásokkal mint lennének első, másod és harmadosztályú menekültek, de ez semmiképpen sem ö, ö, lehetséges, legyünk tehát nagyon óvatosak. Az ENSZ-nek sem sikerült megfelelően kezelni ezt a kérdést, tehát a menekült táborokban élők megszámolását, hogy úgy számolják meg a személyeket műholdas felvételek révén, mint hogyha fákról lenne szó. Hát ez rengeteg negatív reakciót váltott ki ez a módszer átlátható módon és hatékony módon kell eljárni azon személyek érdekében, akik nehéz körülmények között élnek a menekült táborokban. Tiszteletben kell tartanunk ezeket az embereket, és helyzetüket. Tehát mindenképpen támogatjuk ezeket a támogatásokat a jövőben, és az Olaf is ezt jelentette ki a ajánlásaiban. Itt a terror szervezetek finanszírozására vonatkozott alapvetően a kérdés. Parancsoljon. Köszönöm. Hálás vagyok. Sajnos mikrofon nélkül beszél Aleja Szenderasszony. asszony. Azt akartam mondani, hogy határozottan támogatom, amit Ayra asszony mondott. Ezek a kérdések nem csak technikai, pénzügyi természetűek, hanem politikai kontextusba kell őket helyezni. A pénzügyi kérdésekről is természetesen ma ezeket vitatjuk meg elsősorban itt, de amit ön felvetett, az is egy nagyon fontos kérdés, és erről még nyilván sokszor lesz szó. Most visszatérnék a kevésbé, kevésbé ellentmondásos, de ugyanakkor nagyon fontos kérdésre. A veszélyes körülmények között dolgozó kollégáink helyzete, ahogyan már többször jeleztem, nagyon fontos számunkra. Vannak benchmarkok, más nemzetközi szervezetek, ENSZ szervezetek munkatársaira vonatkozó referenciértékek, és itt lehet összehasonlításokat tenni. Hiszen az által általános csomag, aminek részei különböző pótlékok és sok elemből tevődnek össze, ezek összehasonlíthatók a különböző szervezetek között. Van egy kihívás, kihívás hogyha a delegációban dolgozó kollégák a KKV missziókban is együttműködnek, Ugye jellemzően az előbbiek hosszú távú munkaszerződéssel dolgoznak, amiben van egy csomó e, szociális, e, nyugdíj, egyéb lakhatási támogatás, amiről az előbb beszéltünk, iskoláztatási e, pótlék, e, stb. E, ez a delegációkra igaz, viszont a e, e, közös kül- és biztonságpolitikai missziókban dolgozók rövid távú ilyen csomagokat kapnak csak, és sok nagyon bonyolult és veszélyes helyzetekben kell dolgozniuk. Figyelemmel kell tartani a fejleményeket. Itt most alakítjuk ki a politikánkat, és versenyképes csomagokat kell biztosítanunk, ugyanakkor az európai adófizetők pénzével is nagyon gondosan kell válnunk. Köszönöm szépen. Még egyszer felírtam magamat is a hozzászólók listájára. Ugye nagyon jó, ha azt mondjuk, hogyha nincs konfliktus a, az alapos körültekintő pénzgazdálkodás tekintetében a, nézzük Ukrajnát. 250 milliót kapott Ukrajna karácsony előtt, ez volt 2014-ben, és már 2013-ban is kapott Ukrajna támogatást. Megkérdeztem, hogy ki hozza a döntéseket. Ukrajna a világ egyik legkorruptabb országa, ezt tudjuk. Most nem akarom öntől azt hallani, hogy az EKS nem felelős ezért, ez az Európai Bizottság döntése, tehát ki dönt, és ki vállalja a felelősséget? Ez lett volna az első kérdésem. A számövőszéknek is intéznék egy kérdést az ingatlan politika, ingatlan gazdálkodás a delegációknál, ez, ez szerepelt a külön jelentésben, és sokszor a tagállami munkatársak a legköltségesebb munkatársak, mert 356 napra kell biztosítani számukra a szállást, és hogyha harmadik országok beli eh, lakás, gazdálkodást ilyen módon kell megoldani, hát ennél drágább megoldás eh, nem is képzelhető el. Tehát a számbevőszék a jelentésében eh, hol határozza meg a hangsúlyokat, talán egy kis mm, összefoglalót tartatnának erről. Még egy kérdésem lenne. A delegációkban különböző foglalkozás emberek dolgoznak. Létezik a delegáció vezető vezetők meg a tanácskozása minden évben egy kétnapos találkozás itt Brüsszelben, aztán eh, rendszeresen találkoznak eh, a biztonsági vezetők, eh, azután időközben már a delegáció vezetők titkárnői is rendszeresen találkoznak. Emellett van a delegáció vezető irodája és hivatala, ott is szintén vannak rendszeres találkozók, mert hát rendszeresen ön, ön utazik, mások is nagyon sokat utaznak, és ugye valamilyen úton vagyunk, itt most egymást kölcsönösen foglalkoztatjuk azzal, hogy állandóan utazgatunk, és akkor mindenki boldog és elégedett. Mi a terv, és kíván ezen valamit változtatni? Köszönöm, elnök asszony. Az első kérdés Ukrajna előtt nyújtott költségvetési támogatás odaítélésének ki a felelőse. Szerintem minden ilyen esetben a bizottság a felelős, konkrétan Ukrajna esetében Hán biztosé a felelősség, természetesen egyeztetve és egyetértve a többi biztossal. Ez vonatkozik az első döntésség, amilyen programozási dokumentumban található, és azután a az illetékes felelős biztosok a felelősek a különböző feltételeknek való feltételeknek megfelelő folyósításért. Egyes részletekben történik általában a támogatás folyósítása. Ukrajnával kapcsolatban tudom képzelni, hogy egy nagyon politikai érzékeny programról lévén szó, jelenleg különösen nagy figyelem övezi ezeket a programokat, és nyilván a szolgálatok is rendkívül oda fognak figyelni arra, hogy itt mi történik. A második kérdése arra vonatkozott, harmadik országokbeli lakhatási költségek, támogatások. Igen, egyetértek, hogy ez általában kb. kétszer annyiba kerül, hogyha egy harmadik országban dolgozó delegáció tagjáról van szó, szóval, mintha ugyanaz a személy Brüsszelben dolgozna. És természetesen nagyon szigorúan oda kell figyelni ezekre a döntéseinkre. Én nagyon kézbe kell tartani ezért a költségeket. De talán más, más kérdésekre is válasz az, amit most mondok, korábbi kérdésekre. A diplomáciai, politikai tevékenység, amely zajlik eh, a bizottsági delegációkban, itt nagyon fontos közösségi politikákat valósítanak meg a világ különböző pontjai működő delegációk, és ez nagyon nagy hozzáadott értéket teremt. Erre büszkének kell lennünk, és eh, támogatni kell a delegációink munkáját. Én legalábbis mindenképpen büszke vagyok erre. És az a kérdés, hogy ki a felelős a pénzgazdálkodásért, illetve a laká, lakhatási kérdések rendezéséért, tehát ott a helyben az adminisztratív vezető, ő az a felelős munkatárs, aki körülnéz a piacon, kitárgyalja az esetleges bérleti díjakat, szerződéseket, tehát az ingatlan politikát ott a helyben a tím végzi, az, az adminisztratív vezető irányítása alatt helyi munkatársakkal. De önnek teljesen igaza van, hogyha előrelépünk, változtatunk, és a, el akarunk térni a korábbi modelltől, amikor biztosítjuk a, a lakást mindenki számára, most egyre inkább a felé hajtunk, hogy, hogy, tá, hogy saját maguk találnak a, a munkatársak házat, és aztán mi fizetünk. A helyi ingatlanpiacok nagyon eltérőek, nagyon összetettek, itt sok a kihívás, és ezért fontos, hogy a delegációk megkapják ezt a támogatást a lakhatásért is. Van egy szélsőséges eset, de talán jó példa lett Tokióban. Ugye Tokió a világ egyik legdrágább városa, ami a lakásokat illeti. Néhány évvel ezelőtt létrehoztunk egy, egy épületet, és ott helyeztünk el mindenkit, a delegációt, és arra biztatjuk a kollégákat, hogy ott találjanak lakást is, és nem másút ennél drágább lakást keressenek a helyi tokiai lakáspiacon. A számövőszégi kollégának tette felünk tulajdonképpen ezt a kérdést, hogy én is csak annyit mondanék még hozzá, tennék ehhez hozzá, hogy együtt működünk a számbevőszékkel, és nagyon is nagy érdeklődéssel hallgatom majd, hogy mit mond a számbevőszéki széki kollega. Az eddigi mm, gyerek nagyon biztatóak az együttműködés vonatkozásában éves szemináriumok, különböző képzési programok, amelyeket a delegációtagok számára biztosítunk. Erre vonatkozott az utolsó kérdése. Hát igen, minden delegáció vezető egy éves konferenciára el szokott jönni Brüsszelbe, szinte minden tagállami diplomácia szolgálatban szokásos ez, hogy legalább évente egyszer minden delegáció vezető részt vesz egy találkozón, egy ilyen konferencián, nem csak a az EKS számára, gondolom a parlament számára is fontos az Afet szakbizottság, hogy például tájékoztatást kapjon az Európai Parlamentben erről. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon értékes, jó gyakorlat ez az éves rendezvény. És fontos számunkra, hogy más munkatársak, de a delegációk más munkatársak is időnként ide visszatérjenek, és legyenek rendszeres konzultációk. Vannak, akik rendszeresen látogatnak, hogyha a minisztert kísérnek, de vannak olyan kollégák, például az igazgatásban dolgozók, vagy akik olyan munkatársak, akik a delegáció vezető mellett dolgoznak. Lehet, hogy ők nem olyan gyakran jönnek eh, vissza Brüsszelbe, de azért eh, számukra is hasznos, hogyha kapcsolatban állnak a központtal, és eh, különösen fontos lehet számukra az, hogy megnézzék a biztonságpolitika területén, mik az új tendenciák, milyen eszközök állnak az ő rendelkezésükre, amiket a az adott szolgálati helyen dolgozó kollégák is használha, használhatnak. für den Europäischen Rechnungshof. Köszönöm. Ami a kérdését illeti, tájékoztatni tudom a bizottságot, hogy a négyes kamarában van egy csoport, amely már a delegációs ingatlan politikával foglalkozik, és ezek most egy kérdőívet állítottak össze, amelyet kiküldtek a delegációknak, és az erre kapott válaszokból fognak majd megfelelően reprezentatív összképet kapni a különböző földrajzi térségekre vonatkozóan. Nyilván figyelembe fogjuk venni a helyi körülményeket és a megfelelő viszonyítási kereteket, benchmarkokat amennyiben a jelentést időben, illetve a tervek szerint be tudjuk fejezni, akkor majd az jövő év elején Russzó úr át tudja nyújtani a bizottságnak. Köszönöm. Ami a kedves kollégám válaszát illeti, illetve azt kiegészítve, én is kitérnék az Ukrajnának adott költségvetési támogatás kérdésére. Önök emlékezhetnek arra, hogy éves jelentésünkben szerepel az, hogy az egyik legfontosabb kötelességünk az az Ukrajnának nyújtott támogatás, amelynek én vagyok a jelentéstevője, és az a kérdés, amit ön teljes joggal felvet, eh, mi a döntéshozatali eljárás, ki hozza a döntéseket, és ki viseli a felelősséget a megkérdőjelezhető eh, döntésekért. Nos, e- ezzel a jelentés foglalkozni fog. Köszönöm. Köszönöm, és valóban azt is hallottuk, hogy e- ma, hogy ez nem a külügyi szolgálat lesz, E, nyilván, hogy ki, arról majd a számvevőszék beszél. Um, Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégáknak a kérdéseket, önnek köszönjük a válaszokat, és még egyszer e, gyógyulást e, kívánunk a fő képviselő asszonynak, és örömmel várjuk vissza. Minden jót, és ezzel ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk, és rátérhetünk a következő napi rendi pontra, a megbeszélés Klaus Vellével, a parlament főtitkárával.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 alelnököt, aztán Klaus Vellét, a parlament főtitkárát, Galvin auditort, és most a számvevőszéknek adnék szót Tomi úrnak, hogy vezesse be ezt a témát, az Európai Parlament mentesítési tessék önni a szó. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Kedves főtitkár úr és belső ellenőr! Néhány, nap, néhány perccel ezelőtt beszéltem a 2013-as költségvetés éves mentesítéséről 9-es fejezet, most pedig az Európai Parlamentre vonatkozó fejezetről beszélnék. A 153 vizsgált tranzakcióból 28 vonatkozott az Európai Parlamentre. Ezen tranzakciók egyikét sem jellemezte lényeges hiba és a parlament ajánlásainak megfelelően a számvevőszék is elismeri azt, hogy nincsenek azonosítható problémák ezen a területen. Kedves képviselők, amennyiben önöknek további információra van szükségük, szívesen állok rendelkezésük. Köszönöm. A parlament belső auditőre Galvin úr kap szét, tessék. Thank you, uh, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt uh, képviselők, először is szeretném megköszönni önöknek azt a lehet, ezt a lehetőséget, hogy a 2013-as éves jelentésemről beszélhessek. Emlékeztetnék arra, hogy a belső ellenőrtől uh, elvárja, a pénzügyi rendelet azt, hogy éves jelentést tegyen le az auditok számáról, az ajánlásokról, illetve az ajánlásokra megfogalmazott lépésekről. Éppen ezért ez a jelentés a 2013-as belső ellenőri tevékenységről szól. A második része ennek a jelentésnek a belső auditor szolgálatnak a munkáját, hatókörét, professzionális standardokat, illetve a szervezés feltételeit, munkaszervezés módozatait tárgyalja. Az EU jogszabály garantálja a függetlenségünket, illetve ez benne van a belső ellenőr alapító okiratában is. A belső audit javaslatokat fogalmaz meg a menedzsment felé folyamatos párbeszéd, konstruktív konzultáció van folyamatban, és így próbálunk a javaslatokat megfogalmazni, illetve ajánlásokat és az ajánlások végrehajtását ellenőrizni. A hármas fejezet arról szól, hogy az éves munkaprogramját globális kockázatelemzés alapján állapítja meg a belső ellenőr. A kockázatelemzés célja, hogy a belső ellenőr el tudja dönteni, hogy mely területre kell koncentrálni a saját erőforrásainak jelentős részét. Így én most a 2013-as évről beszélek ebben a vonatkozásban. Prioritást adtunk a az irányításnak, kockázatkezelésnek, ellenőrzésnek és két nagy projektnek, amelyeknek stratégiai fontossága van az előnyök és a költségek figyelembevételével. Az egyik a Konrad Adenauer épület a Luxemburgban, a másik pedig az új pénzügyi eh, igazgatási rendszer. A projektek eh, nagysága Eh, többfázisos, éves megközelítést eh, és kockázatértékelést, újraértékelést igényel az első átvizsgál, felülvizsgálata a CAD projektnek az a projektmenedzsmentre vonatkozott, és arra, hogy a minőség, ár és idő vonatkozásában az épület átadása milyen menetrendet, milyen menetrend szerint alakul. A jelentés rámutat arra, hogy a luxemburgi hatóságokkal nagyon jó a parlament együttműködése azt is kimondja a jelentés, hogy a projektmenedzsment keret megerősítése eh, révén eh, a célok megvalósítása eh, közelebb került az INLO főigazgatósággal találkozva az operatív együttműködés modalitását állapítottuk meg, illetve azt vizsgáltuk meg, hogy milyen a technikai együttműködés a luxemburgi hatóságok és a parlament között. Emellett megvizsgáltuk, hogy a rövid idejű szerződés alapján működő munkavállalók szerepe milyen, és a kádnak a leasing, a kádot, káddal, káddal kapcsolatos leasing megállapodásnak mik a feltételei az első felülvizsgálat célja az volt, hogy a másik témában, a pénzügyi igazgatási témában az volt, hogy a céloknak megfelele a projekt. Itt megpróbáltuk a projekt hatókörét megvizsgálni, a pénzügyi és nem pénzügyi e, e, előnyeit, e, illetve célkitűzéseit. Megfelelő költségvetési, költségvetési tervezésre van szükség, illetve megfelelő időbeosztásra. A kezdeti menedzsment struktúrája ennek a projektnek a hibájából kifolyólag késlekedéseket okozott 2011-től kezdve, és noha 2013 2013 márciusában ezt az irányítási struktúrát megerősítették, e, továbbra is elvárható, hogy a projekt e, e, méretéhez méltó struktúra alakuljon ki beleértve a projekt vezetőjének szerepét is egy eh, reális és átfogó tervet kell kialakítani a személyzeti erőforrás felhasználásával kapcsolatban. Ezt frissíteni kell, és folyamatosan frissíteni kell a kockázatelemzést is. Eh, a belső ellenőrzés ez alapján a hét lépéses eh, akciótervet dolgozott ki 2014-es végrehajtási dátummal. A 2015-ös jelentésünkben fog majd szerepelni, hogy ez megvalósult-e az átfogó audit stratégia kitért arra is, hogy a külső szakértelem e, teljesíti-e a hozzáadott érték elvárásokat. Ennek értelmében két auditot végeztünk el. Az egyik a STOA szektort érintette, ahol a DJ Internal Policy eh, volt felelős 2013-ig, eh, amikortól is eh, a kutató főigazgatósághoz került át. Az első audit az a belpolitikai főigazgatóságot érintette. Itt vizsgáltuk azt, hogy a szabályoknak megfelelően a külső szakértelem a igénybevétele, e, és arra is figyeltünk, hogy e, a költséghasznosság vonatkozásában teljesülnek-e az, elő, e, az, erő, az előírások. Itt is megállapodtunk a főigazgatósággal egy akciótervben, és ennek időszakos felülvizsgálata azt mondja, hogy ez időszakosan vagy időarányosan jól megvalósul. A ami a képviselői statútum megvalósítását igény eh, illeti, eh, itt az auditor a képviselői utazásokat vizsgálta meg, itt azt találtuk, hogy a költségvetést a megfelelő pénzügyi eh, eljárások alapján hajtják végre, és elemzik annak hatékonyságát itt meg kell vizsgálni, az IT alkalmazhatóságát is. Hét területet vizsgáltunk először is. Tanulmányozni kell azt, hogy a különböző juttatások mennyiben indokoltak, és hogy mennyiben kombinálható ez az általány juttatásokkal. A külső utazási irodák vonatkozásában e, azt kell megvizsgálni, e, hogy miért van az, hogy e, miért alakult ki ez a benyomás, hogy a parlament utazási irodája nem képes mindig kellő hatékonysággal végezni a munkáját. Emellett az administratív hatékonyságát vizsgáltuk az elszámolási eljárásoknak, és itt a menedzsment és kontrollrendszerek javításáról volt szó. Egy új számítástechnikai alkalmazás is megvalósításra került. Az auditor egy tíz lépéses cselekvési tervben állapodott meg a pénzügyi főigazgatósággal, ezt 2015 júniusáig kell megvalósítani. Emellett a parlament információs hivatalainak pénzköltését is vizsgáltuk. Itt a fő megállapítás az, hogy a folyamat hatékonyságát lehet javítani, és a számlák kiegyenlítésének eh, szabályszerűségére jobban oda kell figyelni. racionalizálni és javítani kell azt a metodológiát, amely a költségvetési regularizációs dokumentumok szabályszerűségét ellenőrzi. 11 pontból álló akciótervet fogalmaztunk meg a kommunikációs főigazgatóság irányába. 2013-ban eh, follow-up auditokat is végeztünk, kettőt, eh, amelynek célja az volt, hogy eh, vizsgáljuk a végrehajtását a korábbi ajánlásoknak. 21 korábbi jelentés, 96 ajánlásáról, ajánlását vizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy nagy részük megvalósult. 11 cselekvés maradt még nyitott, ennek a kockázatát elemeztük. A 2013-as transversális follow-up auditokból levont következtetések a következők. A kritikus nyitott fellépések száma háromról egyre csökkent, a, vizi, a látogató csoportokra vonatkozik ez, ezzel kapcsolatban megoldásra van szükség. Három főigazgatóság közbeszerzését vizsgáltuk meg, 2014-ben folytatódik a munka, jelentős eredményt értünk el, az akreditált parlamenti asszisztensek vonatkozásában. Az ő díjazásuk és javadalmazásukkal kapcsolatban négy fellépés nyitott maradt. Miután a további fellépések túl terjedtek a főigazgatóság hatókörén, ez felsőbb szintre tartozik. Itt a számítástechnikai biztonságról van szó, illetve a Strategic Accommodation Planről. A 2013-as terv auditing terv a parlamenti delegációk reprezentatív költségeit is vizsgálta. Itt vélemény helyett ajánlásokat fogalmaztunk meg. A főigazgatóságok felé azt kérjük, hogy a reprezentációs költségeket más megközelítéssel kezeljék, és a főigazgatóságok által elkészített új útmutatós, útmutatás tervezetek megvizsgálása után arra jutottunk, hogy ezek elfogadhatók. Az éves jelentésben szó van az Európai Külügyi Szolgálatról, 2013-ban nagyon fontos volt az ügyfél megelégedettségi felmérés, a irányítási rendszer egy új változatát indították el, a belső ellenőrzésnél létrehoztak audit paneleket a bíróval együtt működve. Az audit panel munkáját is leírja ez a jelentés, milyen kockázatokat kell feltárniuk. Ennek a panelnek a struktúrája összhangban van a jó irányítással és a legjobb gyakorlata. Ötödik fejezet, következtetések. Itt stratégiai innovációkat is látunk 2013-ban, és a follow-up auditok kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy még viszonylag sok a nyitott cselekvés vagy fellépés Végül a belső vizsgálat megállapítja azt, hogy a helyzet 2013-ban nem romlott, és szeretnénk köszönetet mondani az audit team tagjainak, akik 2013-ban is remek munkát végeztek. Kiváló volt az együttműködés minden engedélyezését felelős osztály és az audit team között. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezek mindig nagyon jó hírek számunkra. Nagyon köszönöm. Szoli, elnök úr, akihez hozzá, akihez tartozik ez a kérdéskör, szintén itt van velünk, parancsolja. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, kollégák. Auditor úr, főtitkár úr, köszönetet mondok azért, hogy most itt a az eszmecsere kezdetén beszámolhatok a parlament 2013-as pénzügyi helyzetéről, Ahogyan tudják, most már meg gyökerezett gyakorlat a parlament részéről, hogy a költségvetésért felelős alelnök nyitja meg ezt az eszmecserét, mielőtt a főtitkár úr megkapná a szót. Ez a hagyomány tulajdonképpen a költségvetésért való felelősség előtt hajt fejet ezen intézményben, amely a legösszetettebb valamennyi európai intézmény között. Szeretném most ö, ö, emlékeztetni a kollégákat arra, hogy a parlament ezt a többszintű ellenőrzési rendszert és döntéshozatali rendszert nem csak azért alakította ki, hogy a politikai és adminisztratív felelősség legnagyobb szintjét garantálja, amely ugye a közpénzek felhasználásából adódik, hanem azért is, hogy biztosítsuk, hogy minden egyes eurót a lehető leg hatékonyabb módon költsünk el mandátumunk legteljesebb végrehajtása közepette. Remélem, hogy meg tudok felelni polgáraink, választóink bizalmának egy olyan pillanatban, amely gyakran nehézségek eljárítja a politikát, ugyanis itt tudatos döntéseket kell hozni Európa érdekében, mégpedig a lehető legjobb technikai segítségnyújtás mellett, legjobb logisztikai és technológiai támogatás mellett, amelyre bizonyosan szükségünk van. És a lehető legteljes körűbb ismeretekkel kell majd döntést hoznunk. Ahogyan elmondtam, a költségvetési eljárás a parlament esetében rendkívül összetett, de ezt önök nagyon jól tudják. Nos tehát csak néhány általános észrevételt tennék a parlament költségvetésének kidolgozásától kiindulva. Az elsődleges felelősség az Európai Parlament költségvetését, illetően a bürójé, amely a főtitkár javaslatára dönt egy előzetes költségvetés előrejelzésről éves szinten. Minden egyes intézmény esetében ez elegendő lenne ahhoz, hogy ezt az előrejelzést benyújtsuk a bizottságnak, hogy aztán ezt beillesz-e az uniós költségvetés tervezetbe. A parlament esetében ez nem így van. A parlament az egyetlen olyan intézmény, amely már ebben a kezdeti szakaszban is egy első parlamenti eljárást indít, amely a költségvetési eljárásban és a plenárison is egy szavazást irányoz elő. Ez pedig lehetővé teszi a közvelemény számára, hogy már márciustól, március hónaptól kezdődően a hivatkozási év előtt egy évvel megismerje, hogy a parlament milyen költségvetést irányoz elő saját magának. Ez tehát egy egyedülálló eljárás, és egyetlen más intézmény sem teszi lehetővé az európai adófizetők számára, hogy ennyire részletes és világos képet kapjanak a költségvetésről. Az előrejelzés elkészítése, valamint a költségvetés olvasata, amelyre ősszel kerül sor együtt a többi európai intézmények és szervek költségvetésével állandó koordinációt igényel a mi intézményünk valamennyi szereplője között, a büró, a költségvetési szakbizottság, az adminisztráció, valamint a parlament, annak teljességében ezek a szereplők. Nos, hadd hívjam fel a figyelmet az Európai Parlament költségvetésének végrehajtását illető ellenőrzésre. A bűró bízza meg az adminisztrációt a költségvetés végrehajtásával. 76%-a az intézmény kiadásainak kötelezően a képviselőkre van számva. Tehát itt ugye a tisztviselők, az akreditált asszisztensekről van szó, és független asszisztensekről, amely 34%-os márzsot hagy az intézménynek olyan projektekre, amelyeket a büró hagy jóvá, majd pedig a plenáris a költségvetési eljárás folyamán. Most ezen projekteket illetően az a cél, hogy megerősítsük, illetve támogassuk a parlamenti képviselők munkáját. Politikai szinten a büró folyamatosan figyelemmel kíséri a projektek végrehajtását, minden egyes főigazgatóság és pénzügyi szolgálat garantálja a költségvetés végrehajtását és tervezését, valamint egy ex ante és egy ex post ellenőrzést. Galvin úr, belső revizorunk, aki a projektek költségvetés irányítását végzi. A pénzügyi év végén a szemvevőszék ellenőrzi a parlamenti kiadásokat. Azt hiszem, hogy büszkeséggel tölthet el minket az a tény, hogy 2013-ban a szemvevőszék tanúsítani tudta, hogy a rendszer teljes mértékben működik. A tranzakciók megfelelőek voltak, és a korábbi évek legminimálisabb hibáit is korrigáltuk. Amint a szemvevőszék tette éves jelentését, az önök feladata az, tisztelt kollégák, itt a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságban, hogy készítsék el az Európai Parlament költségvetésére vonatkozó mentesítést. Nos, itt most a 2013-as évre összpontosítunk a szemvevőszék jelentése alapján, valamint arra számos jelentésre, amelyet az Európai Parlament adminisztrációja az önök rendelkezésre bocsájt. Itt van most önök előtt a lehetőség, hogy kérdéseket tegyenek fel, melyekre az adminisztráció válaszokat ad egy 128 oldalas dokumentumban, és ez még egy 80 oldalas melléklet is csatlakozik. Ezek a dokumentumok nyilvánosan hozzáférhetőek az Európai Parlament honlapján. Mindez megmutatja, hogy intézményünk a lehető legmagasabb sztenderdeknek felel meg minden más EU-s intézményhez képest. Nos, ebben az értelemben szeretném párnyó jelentést. Most azt mondani, hogy nagy, sok sikert kívánok a 2013-as költségvetés mentesítés kapcsán, és meg is adom a szót az elnök asszonynak, akinek még egyszer szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Vélant, alelnök urat és kérdezem, hogy kíván e szólni. Ha nem, akkor most a főtitkár úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt előadó úr, tisztelt képviselők. Nagyon örülök, hogy 2000 13-mal kapcsolatban tudomásul lehetem, hogy az Európai Számvevőszék kijelentette, a semmilyen lényegi hibát nem találtak a vizsgálatkor, sem a pályázatoknál, sem pedig a munkatársak felvételénél. Ez egy fontos eredmény, és ezt érdemes megjegyeznünk. Nem minden évben volt ez így, és ezért ezért szeretnék most köszönetet mondani. A belső ellenőr is leszögezte, hogy a kritikus fontosságú intézkedéseknél, amelyek különösen érzékenyek, csökkentek a csökkent ezeknek a száma, három, még, három ilyen kritikus akció volt a korábbi évben, és most már csak egy, a látogatók kérdése, tehát itt is pozitívak a fejlemények. 2013-ban az eszközök 99,2%-át el is tudtuk költeni. Ez egy nagyon magas arányszám, amelyet szintén általában nem szoktunk elérni. Az éves, év során sikerült 54 milliót rendelkezésre bocsájtani a Konrad Adenauer épület, a luxemburgi épület újjáépítésére, itt ez csökkenti majd jövőben a kamatterheket. Becsléseink szerint az egész futamidőben kb. 18 millió euróval fognak csökkenni a kamatköltségek. Tehát ez is fontos intézkedés volt. Takarékosságra törekedtünk az év során, így is gazdálkodtunk, a tolmácsolási kiadások 15 millióval alacsonyabbak, a fordítás területén 10 millió volt a csökkentés, elsősorban miután a plenáris ülések minden nyelven történő jegyzőkönyv készítésének a szokását megszüntettük. Nagyon sikerült erőforrás hatékonyan dolgozni, mint egy 100 fordítói állást nem töltöttünk be, 38 tolmács helyet nem töltöttünk be, és 67 nyelvi jogász állást is áthelyeztünk, tehát mintegy 200 állás nyelvi területeken megszűnt, illetve átkerült más politikai tanácsadói és egyéb területekre. Ezért ma azt mondhatjuk, hogy a leghatékonyabb fordítói szolgálatunk van az összes EU intézmény között, és ennek örülhetünk. A papírmentes parlament is jelentős költségmegtakarítást eredményezett, 600 ezer eurót akarunk megtakarítani. Persze azért papír továbbra is marad, de sokkal kevesebb. A következő 10 évben 50 kal akarjuk csökkenteni a papír felhasználást, ami egy nagyon jelentős arány. Együttműködünk a többi intézménnyel továbbra is, az informatikai programok területén, a CISPS csatlakozunk a bizottsági programhoz, és nem akarunk saját rendszert fejleszteni. És szerintem ez is pozitívan hat a különböző intézmények közötti együttműködésre. Egy fontos döntés 2013-ban az volt, hogy a tudományos szolgálatot létrehoztuk 2013. november 1-ével. Ezóta tehát épül ki ez a tudományos szolgálat. Itt is arra törekedtünk, hogy a rendelkezésre álló forrásokat ne kelljen túlépni, könyvtár létesült, a hatásvizsgálat kapcsán nem létesítettünk új állásokat, áthelyezésekkel dolgoztunk, és a kutatóközpont, különös, ahol a, amely a képviselőket szólja ki, nos itt az EGSB és a Régiók Bizottságának a 80 munkatársát integráltuk, akik ott a fordítói szolgálatnál dolgoztak, és most politikai elemzőké képezzük át őket, új funkciót töltenek el számunkra is, de a régiók bizottsága és az EGSB számára is, és ez így nem jár plusz költséggel az adófizetők számára. Idén január 1-től 42 személyt sikerült így már átvennünk, integrálnunk az egsb től és a régiók bizottságától. Ez így nagyon jó. Lesz egy második forduló is július 1 tart ez, és majd látjuk, hogy akkor hogy alakulnak a számok. De nagyon egyedülállóak vagyunk az intézmények között. Tehát az, hogy az egyik intézmény a másik intézmény rendelkezésre bocsát munkatársakat, akiket azután, akik azután mind a két intézménynek dolgoznak, ez jelentős költségmegtakarítást eredményez az adófizetők számára. 2013-ban a parlament európai eh, választási küzdelmet is elő kellett készíteni. A kampány során arra törekedtünk, eh, hogy az európai eh, pártokkal együttműködve előkészítsük például a tévévitákat. Sok volt a vita, de azt hiszem végül mindenki elismerte azt, hogy ezzel a vállalással a parlament megerősítette az Európai Bizottság elnökét, talán a pozícióját a tagállamokkal szemben is, és ez a parlament szempontjából is pozitív eredmény. Most pedig rendelkezésükre állok, a kérdések vannak. Köszönöm szépen, Prányó úr a jelentéstevő. Köszönöm, elnök asszony, főtitkár úr, alelnök úr, köszönöm szépen a beszámolókat, és azt hiszem, hogy a parlament mentesítésének 2013-as jelentős tevéjeként az első célom az volt, hogy a közpénzek amelyeket az adófizetők fizetnek be a lehető leghatékonyabb felhasználásra kerüljenek az EP részéről. Mivel válságban vagyunk, támogatást kell biztosítanunk az európai polgároknak, megmutatva, hogy képesek vagyunk javítani minden lehető szinten a munkáink hatékonyságát itt az EP-ben, a mindennapokban. A parlamentnek folytatnia kell erőfeszítéseit azon területeken, ahol az irányítás, a pénzek felhasználása még javításra szorul érdekes megvizsgálni az erőfeszítéseket az Európai Tanács és az Európai Bizottság részéről ezen a területen. A parlamentnek természetesen nem szabad egyedül maradnia kérdések feltevését, illetően ebben a gazdasági és pénzügyi helyzetben, amely igencsak nehéz. Azt hiszem, hogy ep nek folytatnia kell adminisztrációja észszerűsítését, és azt hiszem nagyon fontos ez a 27 millió eurós megtakarítás, amelyet a tolmácsolás és fordítási főigazgatóság ért el, ahogyan ön ezt éppen az imént mutatta be főtitkár úr, ez példaértékű. Nos, az észszerűsítési folyamat lehetővé kell, hogy tegye az adminisztráció hatékonyságának növelését és a pénzforrások volumenének csökkentését, ugyanakkor a szolgáltatások minősége továbbra is megmarad számunkra, a képviselők számára Nos, itt most már a 12 európai parlamenti főigazgatóság esetében szeretném kiemelni, hogy milyen magas minőségű a főtitkárral folytatott eszmecsere, és milyen remek személyekből tevődik össze a csapatuk. Rengeteg pontos választ kaptam a kérdéseimre. 2009 óta vagyok képviselő, tehát van már tapasztalatom a francia önkormányzati pénzügyekben is. Nos, el kell mondanom, hogy soha nem kaptam rajta önöket hibán, noha néha elég furfangos kérdéseket tettem fel önöknek. Nos, tehát még egyszer köszönöm, hogy milyen magas minőségű eszmecserét folytathattam önökkel, és milyen pontos válaszokat kaptam. Nos, van néhány olyan terület, ahol előrehaladást értek el a 2012-es év óta. Számos javítás van. A belső auditőr által kif alakított cselekvési terv Galven úr által, amely, akit szintén meghallgathattunk. Nos, szintén hozzájárult ez az észszerűsítési folyamathoz. Még egyszer gratulálok Galvin úrnak a belső ellenőrnek munkájához. Egyre gyakrabban folyamodunk a videokonferencia eszközéhez, ez egy példa, ezt is csak üdvözölhetjük. 2013-ban a PESZ főigazgatóság, a tolmácsos és a fő fordítási főigazgatóság 500 millió eurós meg pour s'entretenir. eurós megtakarítást ért el ezen videokonferencia eszközének használata révén. Nos, rendszeresebben kell alkalmazni ezt az Európai Parlament információs e, irodái esetében, melyek kiadásai még 7%-kal nőttek 2013-ban. 548 ezer eurós megtakarítást értünk el a papírmentes parlament révén, de az e-parlament és az e-committee alkalmazások révén is, és 73 ezer tonna széndiokszidot lehetett megtakarítani, hogy elkerülni ezek kibocsátását. 195 ezer eurót takarítottunk meg annak révén, hogy a, az információs a vendéglátási szolgáltatásokat internalizáltuk, amit a biztonsági szolgálatokat. Ezen kívül itt vannak például azok a problémák, hogy egy képviselő 43 helyi asszisztens alkalmazott, ez bizonyosan nem jó dolog, a helyi asszisztensek és jövedelmük, bérezésük bizonyosan jobb ellenőrzésre szorul. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, és ez egy olyan ellenőrzési terület, amely a mi parlamenti képviselőinket érint, és ezt is meg kell erősíteni. Aztán itt a látogatók számára a készpénzes kifizetéseket el kell kerülni. Ez 73%-et kapták készpénzben a látogatók ezeknek a juttatásoknak. Ön főtitkár úr is említette ezt. Galven úr is felvetette, hogy ezt a gyakorlatot fokozatosan meg kell szüntetni. A Brüsszelből Strasbourgba a mm, kantinok félig üresen való átszállítása szintén súlyos környezeti és pénzügyi károkat vet fel. Itt az összes kérdést megvizsgáltam az érintett főigazgatókkal, illetve önnel főtitkár úr, valamint a belső ellenőrrel, Robert Galvin úrral. Minden egyes ilyen pontot illetően van egy ellenőr, belső ellenőri ajánlás, és jó lenne, hogyha ezeket a parlament adminisztrációja megvalósítani ezen század cselekvés keretében, amely még itt napirenden van. Emlékeztetni szeretném arra a kollégákat, hogy a jelentésemet a Konszakbizottságban február 24-én fogjuk megvizsgálni. Nos, elnök asszony, tisztelt kollégák, ez az, amit ma elkívántam önöknek mondani. Vielen Dank. Herr Generalsekretär. Főtitkár úr, alelnök úr, válaszokat ki kezdi? Mindenek előtt szeretném megköszönni az előadónak, eh, amit elmondott, és mindenek előtt a jó kollegiális együttműködést köszönöm. Több problémát említett, ezekre nyilvánvalóan ki fogunk térni a kantinok kérdése, eh, kisebbeket is eh, vehetünk, ez 12 hónapon belül el kell, hogy dőljön, gyorsan kell döntenünk. Bevá- látogatócsoportok, az utolsó bűrülésen ez ezt eh, behatóan megtárgyaltuk, és eh, született egy kompromisszum. Úgy gondolom, hogy az a választott eh, elnökségnek kell ezt megtárgyalni, hiszen a 14-ből 13 elnök új, tehát majd a, ők fognak dönteni erről. Akkor a frakció képviselőt hallgatjuk meg, Piper képviselő a néppárt képviseletében. Köszönöm, elnök asszony, főtitkár úr, Hölgyeim és uraim, számvevőszék, tisztelt képviselői, és hogy is hívták? A belső ellenőr, igen, a belső auditor, őt is üdvözlöm nagy szeretettel. Nagyon fontos emberek annak itt, mindenkinek nagy, rengeteg címe, rangja van, és ez jó is, hogy így van. Megtanultuk ma azt, hogy a, hallottuk azt, hogy a számvevőszék nagyon pozitív ítéletet alkotott a költségvetésről. Hallottam néhány jó dolgot a főtitkártól, tolmácsolást illeti, a luxemburgi épület hatékony használata, pozitív dolgok történtek tehát. Ugyanakkor azonban jelentéstevő úrnak mondom, nem ezért vagyunk itt, hogy dicséreteket mondjunk. Amit ön mondott, abban a kis kantin volt az egyetlen konkrét dolog, és hát ez nekem őszintén szóval kicsit kevés. Kis kantin, hát szerintem a most is túl kicsi, a mostani is túl kicsi, és túl zsúfolt. Nem tudom, hogy egyáltalán célra vezető ez a javaslat. Még egyszer azért megpróbálnék néhány kritikus kérdést feltenni. Következő érdekelne engem mindenek előtt. A kiadási oldal. És itt szeretnék számokat is hallani, az összkiadásokat, tehát nem idén, következő három évben, hanem az teljes pénzügyi volumene, mi lesz ennek a projektnek a teljes költsége. Következő kérdés. Parlament tájékoztató irodája külföldön. Ez az információs iroda. Nagyon fontos munka zajlik. Én megnéztem itt több mindent, és teljesen rendben van. Viszont az internetes weblap elég rossz állapotban van. A választások után nem aktualizálták, néhány országban, többek között Németországban, például az új képviselőkről, az új funkciókról nem értesülhetünk. És még egy kérdés, ami engem nagyon érdekel, a biztonság. Szeretném tudni, hogy azok a ráfordítások, amelyeket itt a biztonságra fordítunk, összehasonlíthatók-e más olyan intézménynek a kiadásai, valakiknek a biztonsági helyzete hasonló. Én ugyanis aggódom. Most a párizsi erénylet után az ember Strasbourgba megy a parlamentbe, és ott semmi plusz biztonsági intézkedést nem lát. És nem csak nekem volt ez a benyomásom, hanem azt hiszem minden képviselőnek, aki utazott Strasbourgba. Tudom, hogy hát intenzív tárgyalások folynak, párizsi hatóságokkal és a belga hatóságokkal is, és ez végül is nem a parlament itt a döntéshozó, de ezzel együtt úgy gondolom, hogy azért nekünk is felelősségünk az, hogy felvessük ezt a kérdést. És ez vonatkozik az informatikai biztonságra. Azt hiszem, itt lehet, hogy valami elkerülte a figyelmemet, de azért volt egy-két feltűnő dolog az elmúlt években. Engem is lehallgattak, kémkedtek velem kapcsolatban, és hogy itt mi történt, javaslatokatra várunk, úgyhogy lehetne jobban védeni a képviselőket és munkatársaikat. És még egy utolsó kérdés. Magam is csodálkoztam azon, hogy az Európai Parlament elnökének miért van két szolgálati autója és sofőrje. Más európai intézményeknél is ez a helyzet, hogy két sofőrre, két ö, autóval ö, utazgat a parlament elnöke. Ö, sőt még egy harmadikről is szó volt egy, egy korábbi parlamenti elnöknél, ha a kettő már az talán megnyugtató. De mégis megkérdezem, miért van két szolgálati autó, hogy jön össze ez a 140 ezer kilométer, ez elég nagy szám, és dokumentálják-e azt, hogy az elnök tényleg az autóban ült, vagy hogyan állt, jött össze ez a, ez a sok hosszú út, utazás. Lehet, hogy ezek kellemetlen kérdések, de hát ez a munkánk, és mindig jobb, hogyha mi tesszük fel ez a kérdéseket, mintha mások tennék ezt. Várom a válaszokat. Főtitkár úr. Köszönöm szépen. Először is az Európai Történelem Háza. Nos, az írásos anyagokban lát, bemutatják az elmúlt hat évnek a költség kimutatását 2009 és 2014 közötti időszak eh, költségeit eh, foglaltuk össze, építési költségek, személyi költségek, 55 eh, millió összesen, tehát az Európai Történelem házára költött pénz. Az éves folyóköltségek eh, pedig 12-13 eh, millió eurót tesznek ki, azaz eh, az éves, ezek az éves költségek, az üzemeltetési költségek, amikor már teljes mértékben üzemelni, működni fog a ház. A beruházási költségeket, tehát elkülönítjük a az éves üzemeltetési költségektől az Európai Történelem Háza esetében. Ami a külső irodákat, vagy hivatalokat illeti, illetve a weblap aktualizálása. Ez nem eh, a, maguknak az irodáknak a feladata, hanem a, a, az elnökségé. Azért volt csúszás, mert sok a képviselői portál, azt hiszem, hogy ez egy hete működik. Biztosítottat engem, hogy a következő kb. 10 napon belül eh, fel fogják tölteni az adatokat, hogyha nem is mind a 21 nyelven, de hát a döntő az, hogy fönt lesznek az adatok. Biztonság kérdése. Nyilván nem tudunk itt minden részletről beszélni, de annyit mindenképpen elmondhatunk, hogy az elmúlt öt évben jelentős mértékben javult a helyzet. Teljesen fügtünk külső szolgáltatóktól a biztonság területén. Ez azt jelenti, hogy a, e, kikerült a kezünkből a felügyelet, a biztonsági feletti felügyelet, és most ezt átvettük, most itt a parlamentben belső munkatársaktól kapjuk a tájékoztatást. A személyzet, a biztonsági személyzetet itt Brüsszelben most megint saját munkatársokból állítjuk ki. Ez is egy minőségi ugrás. Takar, meg is tudunk takarítani pénzt, de nem ez a legfontosabb, hanem az a legfontosabb, hogy a saját belső személyzetünk lojális a parlamenthez, ismeri az intézményt, ismeri az embereket, akik itt kibemászkálnak a parlamentben. Tehát ez a folyamat Brüsszelben nagyjából lezárult. És Luxemburgban eh, nyolc helyett két épületünk lesz 2017-re, ezért eh, úgy tűnik, hogy Luxemburgban is ezt eh, a belső munkatársak átállást meg tudjuk valósítani. Az USA kongresszusával is tanácskoztunk, megnéztük, hogy hogy működik. A belga hatóságokkal együttműködtünk a közelmúltig. Nyilván látták, hogy ez is pár napja megváltozott. Arra törekszünk, hogy ne megint a korábbi szintre essünk vissza. Ez a döntő. És itt szükség van, elsősorban a belga állam, vállalásaira. Azt hiszem, hogy jó jelzéseket kaptunk, talán mondhatom ezt, de hát önök is látják, hogy az épületen kívül, ahol máshogy és máshogy vannak felszerelve azok a biztonsági emberek, mint a korábbiak. Informatikai biztonság. Itt is történtek intézkedések. Volt egy incidens, amikor is valaki adatokhoz fért hozzá. Itt különösen az jelentett problémát, hogy két párhuzamos hálózatunk volt. Most egyetemen külön választottuk ezeket, a látogatók a parlamenti wifi-hez csak férhetnek csak hozzá, semmilyen más funkcióhoz, tehát egy kívülről érkezett látogató nem fér hozzá a mi saját belső rendszerünkhöz, a wifi keresztül csak az internethez fér hozzá. És most már arra is odafigyelünk, hogy a belső, a személyzet mindig is biztonságos hozzáférést kapjon, és hozzáférjen minden adathoz installáltunk minden mobil eszközre egy speciális szoftvert, amit most már generalizálunk. A parlamenti alkalmazását kell optimalizálni. Na A parlament elnökének az szolgálati autói. Nos, ez a gyakorlat legalábbis 1997 óta már így működik, ennek több oka volt. Részben biztonsági oka is voltak, egyik másik elnök esetében, például visszagondolnak az elmúlt 20 évre, de időközben az elnökök a héten 6-7 napot dolgoznak, és tehát szombaton is, vasárnap is, ezért ez egy gépkocsivezetővel nem lehet megoldani. Lehetne mondani, hogy egy autó legyen, de hát időnként Brüsszelben dolgozik az elnök, azután elutazik, és akkor ott a másik autó kell, hogy várja. Tehát ez egy olyan gyakorlat, ami már 20 éve így működik itt a parlamentben. Ajala Sender asszony. Sí, gracias, presidenta. Sí, eh, bienvenida. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm int, itt önt, önöket, Villand, illetve Szaszoli alelnök urak és a főtitkár urat is ezen mentesítési folyamat kapcsán. Nos, még egyszer szeretnék visszatérni a következő kérdésre. A parlament mentesítése speciális a többi intézmény mentesítéséhez képest, ugyanis ez az egyetlen olyan mentesítés, ahol az utolsó, a legvégső felelős a parlament elnöke. Ez kissé furcsa, ez a dolog, de hát ezt így szavaztuk meg. Ez egy június 16-ai elnöki konferenciai döntés. Velle úr ugyan szerény ember, de mindenféleképpen egy fontos politikai szereplő. Tehát itt mindenképpen van egy politikai hierarchia a mentesítés tekintetében. A tanácsnál a mentesítésért a főtitkár felel. Talán itt a parlamentben is így kellene lennie vannak alelnökök, akiknek más és más a felelősségük. Talán Tajani úr is ellátogat majd hozzánk, hogy kifejtse elképzeléseit a biztonság kapcsán itt a parlamentben. Jó lenne, hogyha Velle úr más választ adnak kérdéseinkre. Úgy tűnik, számomra, hogy itt van egy administratív és egy politikai felelősség a parlamentben. A kettőt összemosni számomra némileg veszélyesnek tűnik. És néha olyan problémák lépnek fel, amelyek, mint például a gépkocsik kapcsán egy kicsit furcsa politikai helyzetet teremtenek. Vannak dolgok, amit értek, de nem tudok egyet érteni velük. Feltettünk mi itt különböző kérdéseket, amelyekre nem kaptunk választ azt mondták önök, hogy majd 2014-ben adnak választ ezen kérdésekre. Ha megnézzük a különböző kérdéseket, a 2014-2015-ös határozatokat már használhatjuk e tekintetben. Itt a 2013-as igazgatást nézve amely hivatkozási alap a 2014-es évre, számomra furcsa, hogy bizonyos kérdésekre nem adtak választ. Például a megelőzés kérdését említhetem. Jó lenne, hogyha választ adnának ezekre, és hogyha majd lesznek részletesebb információk, mint ahogy a más esetekben is történt. Így például Gressle asszony kérdése tavasszal, amely a 2012-es évre vonatkozott, és a 2013-14-es döntésekre ö, utalt. Nos, jónak, hogy nem adnak választ ezen kérdésekre. Meg kell kapnunk tehát ezeket az információkat. Kérem a főtitkár urat, hogy írásban küldje el a kérdésekre a válaszát amelyek a 2014-es döntésekre is vonatkoznak, és általánosabb értelemben ben is nagy jelentőségűek, hiszen itt nem egyik napról a másikra hozott döntésekről van szó. Most pedig nézzük a konkrétabb szempontokat. Ami az asszisztensek kérdését illeti, van egy aggodalmam. Ön a statútum alkalmazására utalt. Az új parlamentben ez bizonyosan fontos kérdés az asszisztensek képviseletével kapcsolatosan itt a, az asszisztenseket érintő zaklatással foglalkozó bizottság összetételét újfent meg kell vizsgálni. Szó van itt a paritás kérdéseiről de más fontos kérdések is felvetődnek ezen testületet illetően. Most talán a testület a parlamenti érdekeit védi, de mindenféleképpen biztosítanunk kell ezen testület megfelelő összetételét. Aztán pedig nézzük meg az EPRS tehát a kutatási uh, értékelési tudományos kutatási szolgálat értékelését. Mindig támogattam ezt a szolgáltatot a korábbi mentesítések során, most viszont van egy aggodalmam. Nos, ezek a szövegek, amelyeket ez a szolgált készít, ezek konkrét kérésekre készülnek, akár egyedi képviselők kéréseire is. Rengeteg ilyen dokumentumot készít ez a szolgálat. Esetlegesen néha meg lehetne nézni azon dokumentumokat, amelyeket maga a parlament fogadott el korábban. A bevezetőben tisztázni kellene, hogy itt tanulmányokról, véleményekről van szó, de nem a parlament által elfogadott szövegekről ezek kiegészítő szerepet játszanak a döntéshozatalban ezek a szövegek. Néha ugyanis az újságírók ezeket a szövegeket használják kiindulási alapnak, és kijelentik, hogy a parlament erről vagy amarról döntött. Tehát nem ez a helyzet, tisztázni kell, hogy itt milyen fajta dokumentumokról van szó valójában. Ami pedig az USA delegációt illeti, Hét és fél perce beszél, mondja az elnök asszony, mások is szeretnének hozzászólni. Akkor írásban nyújtom be a kérdéseimet, mondja a képviselő asszony. Köszönöm. Uh, herzlichen Dank für die... Köszönöm szépen a kérdéseket. Először, nos, a válaszokat mi készítettük, de természetesen az elnökkel is egyeztettük, különösen ami a mentesítést illeti, és uh, mindenképpen súlyt helyez erre az ért értékelésre, a bemutatási módra. Ami a 2014-re vonatkozó kérdéseket illeti, nagyon korán folytattunk megbeszéléseket a jelentéstevővel, a mentesítés jelentéstevőjével, és az volt a vélemény a jelentéstevőnek, hogy a 2010-es mentesítésnek nek a 2013-as ügyekre kell összpontosítania, így tehát volt egy világos útmutatása be a jelentéstevőnek, hogy a 2013-as adatokra összpontosítsunk, hiszen a mentesítés erről az évről szól. Ez nem azt jelenti, hogy a mentesítési eljáráson kívül, hogyha vannak kérdések a 2014-es évre, ezeket nem válaszoljuk meg, természetesen meg fogjuk ezeket válaszolni de a 2014-es folyamatok nem lehetnek a 2013-as mentesítési eljárás tárgyai. Így tehát minden kérdést mindig szívesen megválaszolunk, de az 2013-as mentesítési eljárás a 2013-as év ügyeire kell, hogy összpontosítson. Az asszisztensekre vonatkozó kérdést illetően a belső ellenőr és azt a felvilágosítást adta, hogy több mint 90%-át, illetően a kérdéseknek, amelyek az asszisztensekre vonatkoztak az öt, elmúlt öt évben. Nos, ott négy nyitott kérdés van, főleg a helyi asszisztensekre vonatkoznak ezen kérdések, és a jelentéstevő ezen témával kapcsolatosan is tett egy észrevételt. Ezen a területen tehát van még egy bizonyos feladat, bizonyos igény a cselekvésre, hogy ki foglalkozik az asszisztensekkel itt Brüsszelben, hiszem, Strasbourgban már részben megoldódott ez a probléma. Ami a zaklatással foglalkozó bizottságot illeti, a kvesztorok ebben fontos szerepet játszanak, de az asszisztensek képviselői szintén be vannak vonva, szintén hozzátartoznak ez a bizottsághoz, és minden egyes esetben nagyon szoros jogi keretek között dolgozunk. Tehát ez a bizottság nem hozhat adhok döntéseket, hanem jogi keretek között tevékenykedünk, amely egyre szorosabb lesz, Jó, illetve luxemburgi bírósági döntések okán is, amelyek az Európai Bíróságtól erednek. Természetesen a jogi szolgált segít minket ebben a munkában, és a megfelelő vélemények, szakvélemények is itt a házon belül. Azt hiszem megmutatkozik majd ez és van okom arra, hogy ezt higgyem, hogy ez az új testület beválik majd a gyakorlatban. Talán egy év múlva még eszmét cserélhetünk erről, de úgy vélem, hogy ahogyan ez most megszervezésre került, egy észszerű intézmény. Ami a tudományos szolgálatot illeti, a célkitűzés világos, minden egyes dokumentum nak világosan ki kell fejteni, hogy milyen jellegű dokumentum, hogy egy tanulmány, egy rövid elemzés, tehát mindig világosság kell tenni, hogy itt nem a parlament, a képviselők által elfogadott dokumentumról van szó. Az ezen termékek iránti kereslet az elmúlt egy évben 50%-kal növekedett, tehát a tudományos szolgált új formája elfogadásra került. Ez úgy vélem, hogy nem egy ciklus elejé hatás, hanem ez kitart majd. Jelenleg a képviselők nagy részének reakciója kedvező, és szolgáltatást nyújtunk a plenárisra való előkészületeket, illetve hogy a képviselőknek még legyen lehetőségük az aktuális helyzetekről tájékozódni. Köszönöm szépen, Körme kollega ECR. Köszönöm, elnök asszony. Csatlakozom az előttem szólókhoz, akik köszönetet mondtak megköszönték az alelnöknek, a számvevőszék képviselőnek, és persze önnek is vele úr, hogy eljöttek. Túl kevés kritika, túl sok a dicséret, és onnan éljövök Svábföldön, azt mondják, hogy ha már nem üvöltünk valakivel, az épp elég dicséret. Néhány érdekes aspektus is felvetődött, említésre került. Én ezek közül röviden kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik, Vajon itt az Európai Parlamentben nem kellene intenzíven foglalkozni a workflow-val? Vannak erre már kezdeményezések. A rövid idő alatt, amióta képviselő vagyok a parlamentben, elektronikus, az elektronikus dokumentációs rendszert már bemutatták nekem, de hát ha itt körülnéznek, látja, hogy itt nyoma sincs az elektronikának, itt még papír van. Naponta tonnányi papír mozog itt a parlamentben és a kondban illetve a Büdzsés Költségvetési Szakbizottságban, ahol én is tevékenykedem, de hát a többiben is, ahol nem vagyok ott, ott, ott hogy ugyanez a helyzet. A papír nagy részét olvasatlanul kerül majd a papírkosárba. Strukturálisan kellene gondolkozni. Nem kéne el gondolkozni azon, hogy megfontoljunk egy más munkafolyamatot, ami nem csak hogy elektronikus, hanem időben több lehetőséget ad a képviselőknek arra, hogy többet hozzanak ki az időnként remek papír anyagokból el tudom képzelni, mások is egy, úgy gondolják, mint én, hogy hát nyilván az óriási papír mennyiség, ezt nem lehet átolvasni, de hogyha megfontolnánk azt, hogy esetleg a folyamatokat kellene átalakítani, hogy gyorsabban kapjuk meg az anyagokat, elektronikusan készítsük elő, és akkor sok papírra nem lenne szükség, minden jobb lenne és olcsóbb. Másik kérdés. A dolgozókat mennyire tudjuk kihasználni? Itt először is elismerés illeti az itt dolgozókat. Nagyon elkötelezett emberekkel ismerkedtem meg az itt dolgozók körében, de ha ezt elmondhatom ezt is, azért nem minden területen gondolom úgy, hogy eleget, elég munkát tudunk adni az itt foglalkoztatott embereknek. Talán el kéne azon gondolkozni, hogy minden szolgáltatás, amit itt kínálunk, ez igényel, kereslettel találkozik-e. Nézzük a One Stop Shopot. Ott néhány ember üldögél, hát felvetődik a kérdés, hogy ez így jó-e. Aztán a biztonságról is szó volt sok minden történik, de hát itt is talán kicsit lehetne lazítani a dolgokon. Én régen rendőr voltam, tehát tudom, hogy százszázalékos biztonság nincsen, erre nem is kell törekedni. Ne legyünk nyitottak a polgárok felé, az uniós polgárok felé, de hát ha már el lehet érni egy bizonyos mértékű biztonságot, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy hány emberre van szükség? Lehet, hogy kevesebb, több lenne. A kurdok látogatása itt a parlamentben azt hiszem elég jó példa volt. Azután eh, a gépkocsi vezetők, stb. egyéb szolgáltatások, ezek jók, de azért meg kéne vizsgálni az alternatívákat. Persze nem szabad, hogy romoljon a minőség. Tehát összefoglalva, sok mindent, sok mindent meg kellene vizsgálni, nem úgy, hogy csak vakon mindent megszüntetünk, hanem meg kell nézni, hogy alternatív módon ugyanazt a színvonalat kevesebb pénzből is lehetne biztosítani. Főtitkárul, mondja az elnök asszony. Talán az utolsó kérdésnél kezdeném. Lehet-e kevesebb pénzből ugyanolyan teljesítményt, színvonalat nyújtani? Hát a biztonság területén pont ez történik. Világossá vált, hogy a külsős biztonsági cégek, akik hát egyenruhás embereket küldenek, de azok nem igazán e, biztonsági emberek. ma itt dolgoznak, holnap ott, nem ismeriknek senkit. Hogyha nem tudnak lojálisak lenni az adott intézményhez, akkor nagyon nehéz valóban e, e, biztonságot garantálni. Ezért miután internalizáltuk most már a ezt a munkát, meg lesz ez a megfelelő kapcsolat az intézménnyel. Jelenleg takarékoskodunk, hát erről lehet vitatkozni, hogy mennyi ez a pénz. A pénzügyi főigazgatóság azt mondja, hogy 5 millió, hát azért az is sok pénz, tehát spórolunk és közben azért nő a biztonság. A biztonság kapcsán azért azt is látni kell, hogy ez konjunktúra függő. Ugye voltak incidensek, és akkor megkérdeztek minket, hogy hát miért nem gondoskodtok a biztonságról. Aztán fél év múlva azt mondják, hogy itt mi azért a szabadság kultúráját akarjuk érezni, nem akarjuk a gyámkodást, mm, érzékeny egyensúlyt kell kialakítani. Ugyanakkor hatékonynak is kell lenni. Az elmúlt évben a költségcsökkentés és a hatékonyság területén azért sokat értünk el, persze még vannak hiányosságok, a több intézménnyel összehasonlítva, ezeknek a megszüntetésére fogunk törekedni. Papír, illetve elektronika. Hát itt is két kultúra, legalább két kultúra ütközik. Az egyik, ugye ön is említette, valakinek az a véleménye, hogy több legyen az elektronikus munka, hát ez, ennek annyira nem örülne, például az önök szakbizottságának az elnöke, és én sem, csak ő ezt még egyértelműben elmondta. Aztán ott van, akik a papírt részesítik előnyben ha több mindent elektronizálunk, e-committee, e-parlament, de ugyanakkor azért a papír is marad, papírral való ellátottság is megmarad. holland szenátusban azt mondták, hogy radikálisan, hogy mostantól kezdve nincs papír. És akkor a képviselők az hírodáikban elkezdtek mindent saját maguk kinyomtatni hát ez a legrosszabb eredményt hozza. Ez nem lesz olcsóbb, sokkal olcsóbb a komáha nyomtatni kell a központi nyomdában kinyomtatni, hanem itt több mint 700 emléke saját irodájában elkezdett nyomtatgatni. Ezért óvatosságra van szükség. Az e-committee, e-parlament kapcsán azért sokat tettünk már, elindultunk az elektronikus workflow felé. Köszönöm szépen. Hát nekem is kell mondanom valamit. Ön Kölnben, nagyvárosban lakik, én vidéken, tehát nem így egy megabájtot letöltenék, addigra meg is haltam volna, ezért nekem mindent papíron kell hozni. De jön úr, köszönöm elnök asszony. Néhány megjegyzést én is szeretnék tenni. Az Európai Parlamentben azt hiszem, azt is el kell, hogy mondjuk, hogy nagyon jó, sok minden nagyon jó, és az írásos válaszok területén is javult sokat a helyzet. Még kiegészíteném a néhány oldalon feltett kérdéseket. Az információ dokumentáció kapcsán a Policy Department a szakbizottságok számára nagyon jól dolgozik, de felkelteni a kérdést, hogy a saját kezdeményezési jelentések kapcsán is a policy departmentek dolgoznak-e, vagy hogyan zajlik a folyamat, a szelekció. Azután a kampány, az információs kampány a választások előtt. Már korábban is megkérdeztem, hogy hogyan eh, tudják mérni a hatékonyságot. Most azt látom, hogy van napi értékelés. Én szeretnék írásos tájékoztatást kapni arról, hogy ki szervezi az értékelést, mik a kritériumok, hogyan történik a, ennek a végrehajtás, és akkor ezt el tudjuk olvasni, amit fontosnak tartok. Ez volt, nem megyek végig az összes oldalon, kilencedik oldal, ott, itt az szerepel a 2.2-ben, hogy Párizsban, Frankfurtban voltak különböző rendezvények, amelyeket nagy érdeklődés övezett. Ezt nekem nem mond semmit. Mi az, hogy nagyfokú figyel, figyelem övezte ezeket, és tudhatnánk valamit a hatékonyságról is? Azután az Európai Történelem Háza. Itt az szerepel, hogy a munkálatok jól haladnak előre. Hát ezért én talán konkrétumokat is írásban hallhatnánk erről, hogy mik a tervek, mi az oka a késedelemnek. Itt az írásos kérdések megválaszolásánál tovább kéne lépni. Aztán Strasbourg. Szeretnénk tudni, hogy milyen költségekkel jár a 360 fős mozi 12. oldal 4.5 a wifi kérdése az épületen belül, csak feltűnő az, hogy Strasbourgban a plenáris ülésen sokszor nem jól működik a wifi, és úgyhogy egy fontos szavazásnak, akkor mindenki elkezd twitterezni, ezt, ezt rendbe kéne tenni. Aztán itt van a One Stop Shop. Csatlakozom az a kollégámhoz, aki megkérdezte, hogy normális dolog-e az, hogy ott hárman ülnek. Hát én sokszor láttam, hogy senki nem ül ott, üres teljesen. Úgyhogy hát a az ügyfélekkel nagyon barátságosak az nyilván, de azért fel kell tenni a hogy elég hatékonyan működik -e ez így. 19. oldalon megint Strasbourgról van szó, számvevőszék eh, a 2012-es eh, és 2013-as eh, költségekkel foglalkozott, és itt a parlament saját maga is össze tudja hasonlítani egyikéről másikra a költségeket, és ezt a kérdést meg tudja válaszolni maga a parlament is, ezt szeretném megkapni, ezt a választ. Itt már be is fejezem, talán még egy kérdés, ezt mindig újra és újra felteszem. 32. oldalon látom, hogy a költségtörítésnél 6%-ot nem használnak csak fel. Ez egy ok, még egy ok arra, hogy a, ezt a 90 ezer eurót visszafizettet pénzt végül is úgy kell tekinteni, hogy megkérdezzük, hogyha a parlamenti képviselők ezt akarják, akkor ez mennyibe kerül a titkárság, a, létszám, a, az emberi erőforrás, a, megéri ez az ellenőrzés tekintettel a, arra, hogy ez a, a költségtérítések ugye azért nem akkora nagy összeg. Főtitkár úr, parancsoljon. Köszönöm szépen először is az úgynevezett policy departmentek. Ezek ilyen kutatási szolgálatok, egységek, amelyeket a szakbizottsághoz rendeljük hozzá. Természetesen ezeket fel lehet használni a saját kezdeményezési jelentések e, készítésekor. Ez néha érdekes is lehet, különösen azért, mert eh, a bizottság ugye megfogalmazza a saját jogalkotási elképzeléseit, és hogyha a Policy Department támogatja a saját kezdeményezési jelentést, akkor még a bizottság, ami készíti a jogalkotási javaslatot, ezt már talán tudjuk befolyásolni. Mindig az illetékes szakbizottsághoz kell fordulni, az elnökhöz, vagy az alelnökhöz, a koordinátorokkal egyeztetve, mert ő megy el a Policy Departmenthez, és azt mondja, hogy a következő témában akarunk készítetni egy tanulmányt. Nagyon fontos, hogy a szakbizottságok saját maguk döntsék el, hogy milyen témákról akarnak jelentést, hiszen ők tudják, hogy mi várható, milyen jogalkotási javaslattal fog előállni a bizottság. Második dolog, információs kampány, ezt ugye lehet értékelni. Természetesen egyrészt meg lehet vizsgálni, hogy hányan látták, úgymond mi termékünket, ez különösen igaz mondjuk internetes fellépésekre, ott ellenőrizni lehet, hogy hányan nézték meg. Közben már van arra is lehetőség, hogy minden film vagy videó e, esetén amelyeket esetleg tévéállomások is felhasználnak, másodlagos, harmadlagos használatnál, meg kell nézni, hogy e, hányszor használták fel, hol sugározták. Ez e, ugyanis itt sokkal könnyebben igazolható így, ha ezt tudjuk, hogy a parlament anyagai közül melyekkel foglalkoztak. És itt elég sok érdekes eredményre jutunk. Például a Spitzen kandidátokkal, a csücsérte kapcsolatban volt egy felmérés. Egész Európában megkérdezték a polgárokat, hogy mi volt a döntő ok, amiért elmentek szavazni az EP választáson. És a 28 tagállamban persze nagyon eltérő válaszok születtek, de feltették azt a kérdést is, hogy a spitzenkandidát, ez a csúcsjelölt, emiatt ment el ön szavazni, és itt Nagy-Britannia esetében polgároknak csak az 1%-a mondta azt, hogy a spitzumkandidát miatt mentem, eh, vettem részt a választáson, hát ami nincs mit csodálkozni, mert ők nem is, ezek a spitzumkandidátok nem eh, mentek el Nagy-Britanniába. A másik szélsőség Németország, Ausztria, Luxemburg 12% mondta azt, hogy igen, eh, gondoljuk, gondolom tudjuk, hogy miért. Tehát 12% azt mondta, hogy azért mentem el szavazni, mert voltak ezek a csúcsjelöltek. Ezt most itt, ha agregáljuk, 9 millió eh, választópolgár számára volt ez fontos eh, szempont. Minden bizonyal így a kampányunkkal jelentős mértékben hozzájárultunk ahhoz, hogy ezek az emberek részt vettek a választásokon, technikai infrastruktúrát és egyebeket rendelkezésükre bocsájtottuk. Az Európai Történelem házára is rákérdezett. Nos, az épület eh, egy műemléképület, nem teljesen új, nem új épületet építünk, hanem egy meglévő történelmi emléket alakítunk át. Ezzel az eljárással nem mindenhol voltak jó tapasztalatok. Például az EKB központja egy piac csarnokban került kialakításra, Hamburgban egy fontos kulturális létesítmény épült, és sok-sok éves csúszással és robbanásszerűen nőttek a költségek közben. Ugye mi tapasztalatunk az, hogy hát csúszás van, mert csak 2015-ben zárul le az építkezés, de eddig még teljesen a költség tervezésen belül vagyunk, a tervezett költségeken belül, maradtunk 2015-ben, úgyhogy azt hiszem, hogy egy elfogadható és tiszteletre méltó eredmény születik, ha mindent figyelembe veszünk. Ez kívülről is ugye, látszik, hogy ez egy érdekes épület. A mini parlamentárium Strasbourgban. Hát ez mindig az volt a probléma, hogy Strasbourgban ugye nagyon sok a látogató, azt hiszem százezer talán egy szám, ami nagyjából igaz. De a plenárison kívül nagyon sokat tudtunk kínálni a látogatóknak. Brüsszelben magasabb a látogató szám, és több mindent tudunk kínálni. Salzburgban kicsit kevesebb a látogató, de a plenáris ülésen kívül tulajdonképpen nincs semmi, amit mutatni tudunk. Ez itt nem jó. Ezért az utolsó bűró ülésen azt mondtuk, hogy még létrehozunk még valamit a Louis Weiss épületben, egy lehetőséget, hogy a, ugye a turista hajók, amelyek ott folyamatosan mennek, kiköthessenek, és a turisták megrészhessék a parlamentet. És a harmadik dolog, ez a mini parlamentárium, ennek a költsége körülbelül másfél millió euró lesz. Évi százezer látogató, tehát el, meglá, meglátogathatja ezt. Hogy itt mit lehet majd csinálni? Két dolgot alapvetően. Egyrészt eh, van ez a 300 eh, fokos szögben eh, látható ilyen panoráma film, ahol valóban olyan, mint egy parlamenti teremben lennénk, akkor is, hogyha éppen nem ülésezik a parlament, és másodszorban azt hiszem ez is fontos. Iskolákat, osztályokat is el lehet vinni, de és a gyerekek itt a gyerekeknek szimulálhatjuk a parlament működését. Tervezünk még egy dolgot, amit eddig még nem használtunk ki jól. Tehát viszonylag kis beruházással valóban nagyon vonzó lehetőséget teremtünk a látogatók számára, hogy tájékozódjanak a parlamentről. Van stop shop, ez egy viszonylag új létesítmény, ezért ezt állandóan ellenőrizni kell, hogy működik-e, használják-e. Nagyjából egészében azt mondhatjuk, hogy igen, de Brüsszelben Időközben már egy munkatársa kevesebben dolgoznak, és Strasbourgban is vizsgáljuk azt, hogy szükség van-e egyáltalán erre Strasbourgban, vagy esetleg nem, és hogyha Strasbourgban azt mondjuk, hogy igen, akkor ott van erre szükség, tehát ezt most vizsgáljuk. Strasbourg költségei. A Költségvetési Bizottság a, kérte az adminisztráció, hogy készüljön egy tanulmány, ez elkészült, és kb. 100 millió euró plusz költséget mutatott ki, amiatt, hogy három székhely van a parlament, parlamentnek. Luxemburg kapcsán ugye pozitív az eredmény, mert nagyon olcsón kaptuk az országtól az épületet, viszont Strasburgi költségek kapcsán hogy az Európai Számvevőszék mondta ezt a 100 millió eurós összeget, ez lesz a jövőben egyfajta referenciaérték, mert következő években ez nem nagyon fog változni. Korábban volt, aki azt mondta, hogy 200 millió, nem, mert hát 100 millió az a szám, ami most ilyen viszonyítási értéknek számít. Feltette még egyszer a kérdést a általány javadalmazásra. Hát évről évre felteszi, ezt én évről évre ugyanazt válaszolom. Az elnökség kitartott mindeddig az általány javadalmazás mellett. Ez persze világos, hogy ebből milyen kiadásokat lehet fedezni, lehetnek egyénenként különbségek, de megmarad ez a szabályozás. Száz képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Két rövid kérdést szeretnék feltenni, mert gyorsan múlik az idő. Amit hiányolok még a vitában, az, az hogy a parlament költségvetését az önkéntes nyugdíjalap kapcsolatán is vizsgáljuk. Tudom, hogy közben már új statútum, új alapszabály született, de úgy tudom, hogy sok-sok milliós volt az aktuális deficit. Esetleg röviden összefoglalni, hogy mit, mire számíthatunk, és ennek milyen befolyása lesz a parlament jövő, jövő, jövőbeni költségvetéseire. 2013. decemberében a Nespresso kávé automatákat elhelyezték itt ebben az épületben, és másot is. Sok volt a tiltakozás, a kvesztorok is üléseztek, azt mondták, hogy néhány hónapig tart ez a teszt időszak, hát közben már egy év is eltelt, és kérdezem, hogy mi a helyzet jelenleg ez ügyben. És köszönöm a nagyon jó válaszokat, amiket írásban is megkapunk, ez tényleg így egy remek gyakorlat. Főtitkár Köszönöm szépen. Először is uh, a nyugdíjalappal kapcsolatos kérdésre. A nyugdíjalap uh, régi létesítmény, még abból az időből, amikor a képviselők uh, nem tartoztak európai nyugdíjszabályozás hatája alá, és Egyeseket korrekt módon biztosítottak, e tekintetben másokat nem. Emiatt jött létre ez a nyugdíjalap. A kérdés tehát 2009-ben az volt, hogy hogyan kezeljük ezt az alapot, amikor már minden képviselő vonatkozásában van egy nyugdíjbiztosítás. Az elnökség úgy döntött, hogy kifutatjuk ezt a nyugdíjalapot, nem lesz további befizetés ebbe, Akkoriban volt már egy szemvitai deficit, ami azt jelenti, hogy a nyugdíjalap a legutolsó tag elhalálozásáig nem működhet, és éppen ezért számos intézkedést foganatosítottunk a nyugdíj korhatár növelését többek között, hogy időben mivel hogy nem volt adott az a lehetőség, hogy valaki időben kifizettethesse a nyugdíját, és a harmadik intézkedés az volt, hogy mindenki hozzájáruljon, hogy korlátozzuk ezt a deficitet, eljárásokat vezetett be az Európai Bíróság, és az elnökség döntésére 2009. április 1-én hoztunk döntéseket, és ezt mindet a bíróság jogszerűnek nyilvánította. Ennek ellenére továbbra is deficit áll fenn, ezért egy bizonyos időpontban a parlamentnek kell kiegészíteni ezeket a hiányzó összegeket, ez volt az elnökség döntése. A 2009 áprilisi döntés csomagban, hogy a képviselők biztosak lehessenek abban, hogy nyugdíjuk kifizetésére kifizetésre kerül. Nem tudjuk még, hogy mikor fog ez bekövetkezni, hiszen ez az aktívák értékének alakulásától is függ. A parlament bizonyos képviselők nyugdíjáért felelősséget kell, hogy vállaljon saját parlamenti költségvetéséből. A második kérdés az eszpresszót illetően továbbra is a költségvetési tárgyalások során a Költségvetési Szakbizottság kívánalmára 34 milliót kellett törölnünk. 23 millió esetében egyszerű volt, mert nem volt a kad épület tekintetében. További 11 milliót kerestünk, és ehhez tartozik az az összeg, amely korábban szerepelt a költségvetésben, a szakbizottságban a kávé ellátást illetően. Ez mindig is egy vitatott kérdés volt, egyesek szerették ezt, mások ö, azt mondták, hogy egyes tanulmányok szerint a kávéfőzők képességei nem javultak, és én is ezekhez tartozom. Éppen ezért most az a helyzet, hogy most már nem szubvencionáljuk a kávé ellátást az ülésteremben, hanem mindenkinek viszonylag jó minőségű kávé rendelkezésére, a vizet továbbra is rendelkezésre bocsátjuk az üléstermekben, hiszen ez egy egészségügyi kérdés, és nagyon sok órát töltünk a termekben. Ez a kompromisszum elég széles körben remélhetőleg elfogadásra került, tehát mostanáig úgy tűnik számunkra, hogy ez egy sikeres megoldás lehet. Tehát mostanáig nincs arra szendékunk, hogy újra ezeket a nagy kávé masinákat behozzuk a terembe. Azt hiszem, hogy ez egy korrekt megoldás, de természetesen elismerem, hogy itt különböző vélemények uralkodnak. Elnök, még ketten jelentkeztek szólásra, és kérném a tolmácsokat, hogy adjanak nekünk még egy kis időt. Vali úr következik. Vali úr, köszönöm elnök asszony, megpróbált nagyon gyors lenni. Először is köszönetet mondok az elnökségnek, hogy itt vannak körünkben, még csak akkor is, hogyha egyetlen alelnök van itt, aki a költségvetésért felel. Jó, a pontosítás azt illetően is, hogy az alelnökök feladata mi is pont óvatosan, mert nem jó, hogyha kirekesztenek minket ebből a helyzetértékesből, hiszen talán konstruktívan hozzá tudunk járulni a helyzet megoldásához. Néhány konkrét kérdés. Az egyik nagyon fontos, a közkiadások észszerűsítése alapvető. Sok európai adófizető számára, akik most olyan helyzetben vannak, hogy még a legalapvetőbb javakat sem tudják maguknak megengedni. Tehát mi nagyon figyelünk a kiadásainkra egy olyan dologból indulunk ki, amely nagyon fontos számunkra, ez pedig a pártok és politikai alapítványok közfinanszírozása. Volt Olaszországban egy népszavazás, amely ezt a gyakorlatot megbuktatta. Szerintünk ez nem korrekt. Az adófizetők nagy része nem támogatná ezt. Az Európai Parlament körülbelül 20 millió euróval finanszírozza a part, pártokat, és 13 millióval a politikai alapítványokat. Szeretném tehát tudni, hogy ez a gyakorlat esetleg meg szüntethető-e, ugye, hogyha figyelembe vesszük a közvéleményt, ne magunkat ünnepeljük, ugye itt az Európai Történelem Háza kapcsán is, amely körülbelül 55 millió eurót emésztett fel, 30 milliós kifizetés volt a múlt évben is, és szeretném tudni, hogy a saját magunk ünneplésére helyese fordítani akkor összegeket. Hogyha más számadat van, akkor közelje velem. A helyi irodák, információs irodák 37 millióról van szó, tehát ezek nagyon-nagyon sokba kerülnek az európai városokban, mint Párizs, vagy Róma, vagy akár a Madrid is rengetegbe kerül, tehát szeretném tudni, hogy vannak-e itt csökkentések előirányozva, és hogy milyen tevékenységeket folytatnak egyarán, egyáltalán ezek az irodák. És egy utolsó személyes kérdés az európai, a parlamenti látogatásokkal kapcsolatosan. Rengeteg ilyen látogatócsoport van. Két hónapja ö, ö, kérjük azt, hogy ezeket a pénzeket bocsássuk a csoportok rendelkezésére átutalás formájában. És egy utolsó dolog, képviselőként érzékeljük ezt, hogy lehetne nagyobb erőfeszítéseket tenni itt a lelkismertes szavazásra, a név szavazásra utalok, a költségvetés esetében a mi frak frakciónk, ugye itt sajnos feloszlott a mi frakciónk, és 10%-os bércsökkentésre került sor, 15%-os útiköltség csökkentésre 30 milliós összegről van szó. Talán esetleg további erőfeszítéseket lehetne tenni ezen a területen. Köszönöm. Elnök, főtitkár úr, köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Először is már az elmúlt években a parlament a költségvetésében rendszeresen vizsgálta a kiadásait. 2014-ben, ha jól emlékszem, volt egy 0,4%-os költségvetés kiigazítás, az elég csekély, és a Költségvetési Szakbizottsággal párbeszédben a Safe and Innovate motto alapján határoztuk meg szakpolitikánkat, a kiadásaink meg kiadásainkat megvizsgáltuk, és megnéztük, hogy mi az, amire még valóban szükség van. Gyakran azt mondtuk egy adott dologra, hogy már nincs rá szükség, másrésztről viszont új dolgokat is indítottunk, mint például a polgárok és az európai demokrácia szerveződése érdekében. Ezt általánosítani kívánjuk, és a Financial Management System-et ezért alakítottuk ki. Minden egyes költségvetési tétel esetében folyamatosan vizsgáljuk, hogy az adott kiadások észszerűek-e, és mit is érünk el az adott forrásokkal. Tehát ezt a megközelítést most már rendszeressé tettük. Ami a pártok és alapítványok kérdését illeti, természetesen eltérnek a vélemények. Az Európai Unióban létezik ez a pert és alapítvány finanszírozás közpénzekből. A tagállamokban különböző rendszerek léteznek, néha az a helyzet, hogy a finanszírozás magánforrásokból történik, és sokan azt mondják, hogy előnyben részesítjük az átlátható finanszírozást, szilárd kritériumok alapján ezen európai pártok és alapítványok esetében. Az Európai Történelem Háza. Ön 30 milliós kiadásokról szólt, a hat évre vonatkozóan, nem összességében mondja a képviselő úr, ugyanis 2014-ben 15,6 milliót költöttünk el a projektre, tehát az egész időtartamra 30 millióról van szó, ez igaz, ez helyes ez az összeg. Itt vannak a számadatok, tehát nem 2014-re vonatkozik ez a 30 millió, hanem az elmúlt 6 éves időszakra. Hogyha bizonyos költségeket visszakíván térítetni, ez természetesen lehetséges. A pénzügyi főigazgatóság el rendelkezésre erre a célra, és meg tudja adni a megfelelő számlaszámot. Elnök, van még néhány kérdésem, de nem önhöz, főtitkár úr, hanem a belső auditorhoz. A beszámolóban az első kérdés volt, hogy hogy lehet az, hogy soha nem kaptuk meg ezt a jelentést, mert jó lenne, ha mi is tudnánk ezzel foglalkozni. A bizottságtól kapjuk meg ezt a jelentést, azt hiszem jó lenne, ha mi is megkapnánk, ez az első. A második dolog azt mondta, hogy auditot hajtott végre az utazási irodát, illetően is volt 10 pont észrevételekkel. Melyek voltak ezek a pontok? Az utazási iroda egy állandó dolog, nagyon sok inputot adnak a kollégák e tekintetben, ezért fontos lenne, hogy milyen eredménye volt ennek. Aztán a negyedik, harmadik pont a látogatói csoport, van néhány végre nem hajtott ajánlás. Köszönöm szépen az ön válaszát. Uh, Köszönöm, elnök asszony, ami a az éves jelentés uh, terjesztését illeti, azt a főtitkárnak küldjük el, az ellenőrzési bizottság elnökének. Tehát ami engem illet, én elküldtem a bizottságnak, tehát onnantól kezdve önök olvashatják. Ami a második kérdését illeti, az utazásra kérdezett rá, a képviselők utazásának auditjára. Itt gyakorlatilag a közönséges utazási költségeket vizsgáltuk, és a tíz cselekvés vagy fellépés az több tágabb értelembe vett területre vonatkozott. Az első ilyen terület sorry, the uh, actions covered six uh, areas. Tehát hat területre vonatkozott a tíz fellépés. Az első terület, amely arról szól, hogy a szabályok uh, hozzáigazítása a az általány összeghez, az általány összeg vonatkozásában. Itt arról van szó, hogy az egésznek az alapját, illetve az összeg, összegét is felül kéne vizsgálni, és innentől kezdve lehetne kialakítani javaslatokat magukra a szabályokra nézve. A másik terület, a második terület az arról szólt, hogy milyen intézkedésekkel Ehm, javítjuk az impress settlement hatékonyságát. Tehát eh, megvizsgáljuk eh, gyakorlatilag a visszatérítés hatékonyságát, és hogy hogyan lehet ezt hatékonyabbá tenni. A harmadik terület eh, az a külső utazási irodák alkalmazása, ahol mi úgy gondoljuk, hogy meg kéne vizsgálni, hogy a képviselők miért gondolják úgy, hogy a házon belüli e, utazási iroda nem költséghatékony. Ennek második része az az, hogy e, javítani kell a külső utazási irodák dokumentumainak megbízhatóságát, illetve a az utazási ügynökségek körében használatos számítástechnikai megoldások jobb felhasználását is szeretnénk elérni. E, ezen kívül megnéztük, hogy milyen intézkedésekkel lehet az autóval utazás mennyiségét csökkenteni, illetve ennek költségét csökkenteni, és e, a már folyamatban lévő javulást is figyelembe véve hogyan lehet a menedzsment és kontroll eszközöket javítani, például a kontrollerek munkájának minőségét, illetve a benyújtott számlák kifizetését hogyan lehet hatékonyabbá és gyorsabbá tenni, valamint a képviselőknek nyújtott szolgáltatás számítástechnikai hátterét kellett, kellene szerintünk javítani, és itt megint csak a számítástechnikai rendszernek javítania kéne a menedzsment és kontrollrendszert is. Az előző, az előző kontrollrendszer alapvetően átalány alapú volt, és onnan egy nagy elmozdulás történt, az azokhoz készített rendszereket kéne átigazítani, Eh, az új rendszerre, amikor is már a eh, költségek tényleges kifizetését igazoló dokumentumokat kell benyújtani a visszatérítés igényléshez. Itt most utaltam arra is, hogy a pénzügyi főigazgatóság a statútum Eh, a statútum eh, eh, bevezetése óta is maga is megértette, hogy a számítástechnikai rendszereket is javítani kell. A harmadik dolog az a látogató csoportok témája volt, és itt gyakorlatilag a látogató csoportokról mi magunk is írtunk egy jelentést 2010-ben. Ez komoly kockázatokat azonosított, és arról beszélt, hogy készpénzben kapják a látogató csoportok a visszatérítéseket. Akkor is azt mondtuk, most is azt mondjuk, hogy az ilyen támogatásokat kizárólagosan banki átutalással kellene teljesíteni. A kritikus fellépés pedig, amiről beszéltem, vagy cselekvés, amiről fel, beszéltem az előadásomban, az kifejezetten arra a módszerre vonatkozik, amelynek révén az utazási költségek egy részét térítik a látogatócsoportok számára, és e, itt nekünk eltér az álláspontunk a kommunikációs főigazgatóság álláspontjától a szabályértelmezésben. Reméljük, hogy e, sikerül ezt az értelmezési különbséget feloldanunk. Van egy e, belső számítástechnikai fejlesztési folyamat, amelytől azt remélhetjük, hogy a látogató csoportok vonatkozásában is javulást látunk. Szaszoli kolléga kért még szódzárásként Szaszoli úr, elnök asszony, minden kollégának szeretnék köszönetet mondani a megjegyzéseket. Nagyon hasznos volt ez az eszmecsere a bürónak beszámolok az itt feltett kérdésekről és az aggodalmakról, amelyek különbözőképpen kifejeződtek sok téma kapcsán, amelyet itt most tárgyaltunk. Két kérdés. A parlament bürója már foglalkozik a biztonsággal, amint létrejött az új parlament tehát nem, ré, nem régóta foglalkozunk ezzel. Május végén az európai választások előtt volt a brüsszeli zsidó központ ellen egy támadás, és ez az esemény természetesen azonnal a parlament bürója előtt felvetett bizonyos kérdéseket a biztonság kapcsán. Néhány héttel ezelőtt a terrorista fenyegetés nagyon komoly elvált. Tehát mi már több hónapja foglalkozunk ezzel a kérdéssel, a biztonság hiányának kérdésével, és az igazi biztonsági intézkedések elfogadásával. A főtitkár néhány, által említett néhány dolog már megvalósult, tehát több a védelem, a külső védelem, Természetesen ehhez forrásokra, intelligenciára, más struktúrákra, műveletekre is szükség van, amelyek strukturális módosításokat is eredményeznek itt az épületben, amely kampusz, hiszen ide mindenki beléphet, és ez szép dolog, szép volt, de most ságra van szükség, és mindenki számára, nem csupán a képviselők számára, vagy azok számára, akik közreműködnek a parlament tevékenységeiben. Tehát nem csupán a parlament alkalmazottai kell, hogy biztonságban éljenek, hanem azok is, akik vendégként látogatnak el épületünkben. Ez az egyik kérdés, amely természetesen mentalitásváltást is megkövetel tőlünk, hiszen szép dolog, hogy kijelentjük, kampusz vagyunk, de néha az amerikai kampuszokra behatol egy őrült, és ott tömegmészerelest visz véghez. Tehát itt, hogyha nem foglalkozunk a biztonság kérdéseivel, akár terrorista katonai jellegű cselekményekre is sor kerülhet, amelyek, ahogyan ezt megtapasztalhattuk, veszélyeztetik nem csupán az egyének életét, hanem teljes demokratikus rendszerek fennállását is. Azt hiszem, hogy mindennek igencsak tudatában van az Európai Parlament bürója, illetve a főtitkár, akinek köszönetet mondok, és aki hosszú ideje próbál megfelelő intézkedéseket létrehozni ezen a területen. Egy másik megjegyzés, amelyel élnék, az Európai Történelem házára vonatkozik. Igen, nagyon nagy adomány lesz ez ennek a parlamentnek, az, hogy a látogatókat ott fogadhatjuk, hogy jobban megismerjék Európa demokratikus történelmét. Azonban ez egy csodálatos hivatkozási pont lesz az európai tudományos közösség számára, az európai és nemzetközi tudományos közösség számára. Ez az egyetemeink számára egy fontos helyszín lesz itt Brüsszelben. Fontos hivatkozási pont. Így tekintsünk tehát az Európai Történelemházára nagy esélyként, lehetőségként, tehát nem csupán a látogatók számára lesz ez egy fontos helyszín, a több ezer látogató szemmel, hanem ez egy esély, egy lehetőség arra, hogy tudományos közösségünk megerősödjék. Erre szükség van, hálózatokra van szükség, európai hálózatra, mediterrán hálózatra, nemzetközi hálózatra. Ez tehát egy hatalmas esély. Gondolják el, hogy mit jelent majd mindez kutatóink, fiatal kutatóink számára, egyetemeinken. Az, hogy van egy ilyen jellegű hivatkozási pont. A harmadik megjegyzésem, és azzal zárom is szavaimat, mindaz, amiről mi itt határozunk irányelveinkben, intézkedéseinkben, amely érvényes a piacra az Európai Parlamenten kívül, az az Európai Parlamentre is érvényes kell, hogy legyen. Mert néha főként a távoli múltban egyes intézkedéseket gazdasági tevékenységek úgy hoztak az Európai Parlamentbe, mintha mi nem lennénk az európai piac része. Noha, ahogyan Vele úr is kiemelte, az európai piac részei vagyunk mi is. Tehát itt vannak például a szerződések, a piac, a versennyel kapcsolatos kérdések, a vállalatokhoz kapcsolódó kockázatok kérdése, hát ez az Európai Parlament normál gazdasági életére is érvényes kell, hogy legyen. Éppen ezért igaza van, valóban rendbe kell tennünk ezeket a kérdéseket, egyes szerződéseket, amelyek alapvető szolgáltatásokra vonatkoznak, és amelyek gyakran panaszkodásra késztették a parlamenteket és az asszisztenseket, mivel a menzákon, mivel nincs konkurencia, nem megfelelő az ételek minősége, és ennek változnia kell. Természetesen, hogyha a parlamenti képviselők akarják ezt a változást. A gazdasági tevékenységekre figyelni itt az Európai Parlamenten belül, ez egy nagyon fontos dolog köszönetet mondok ezért a délutánért, és remélem, hogy hamarosan találkozunk, elnök asszony. A jelentéstevő kap szót. La présidente, monsieur le secrétaire général, Köszönöm. Elnök asszony, főtitkár úr, Szaszoli alelnök úr, kedves kollégák, én úgy gondolom, hogy nagyon hasznosan töltöttük a délutánunkat. Ugye a jelentés szempontjából is jó volt ez a délután. Február 7-ére, majd amikor mindez elkészül, akkor majd látjuk, hogy tovább tudunk-e lépni ebben a folyamatban, ami Piper kollégát illeti, arról vele egyetértve, hogy mindig is az volt a munkánk itt az Európai Parlamentben, e, és gondolom a német parlament is ezt csinálja, e, hogy a, amikor a vonat késik, noha általában nem késik, akkor azt nyilván meg kell említeni és ki kell vizsgálni. E, ez a, erről szól a jelentésem is alapvetően. Alapvetően gratulálok a parlamenti adminisztrációjának az elért sikerekhez. Nyilván a sikerek mellett rámutatunk arra is, hogy egyes területeken van még tennivaló, de E, és így e, gyakorlatilag, e, ugye ismétlésről van szó, hogy nem anekdotális bizonyítékot szoktunk felhasználni. Ugye az, hogy, a, az, hogy a, az elnöki autó mente 140 ezer kilométert, és hogy ez alatt az elnök a csomagtartóba volt-e, vagy a sofőr mellett, ezzel nem érdemes foglalkozni, ennél komolyabbaknak kell lennünk. Markus Piper ugyan nincs itt, de az általa felvetett kérdések nagy része valójában már meg lett válaszolva a főtitkár írásbeli választaiban. Tehát nekünk az a célunk, hogy egy kicsit tovább lépjünk ennél, tehát tovább túlmenjünk azon, amit a főtitkár már válaszként megadott, és ami a második dolgot illeti, főtitkár úr is mondta, én is azt szeretném, hogyha a jelentésünket a 2013-as mentesítésre koncentrálnánk, ott legyünk rigorózusak, nyilván vannak olyan dolgok, amelyek abból kifolyólag 2014-re, 2015-re vonatkoznak, de alapvetően koncentráljunk a 13-asra. Az ENVI szakbizottság alelnökeként mondhatom, hogy ott prekurzor szerepet fog játszani a bizottság, törő szerepet, és látjuk majd, hogy az a munka a hatékonysága hogyan fog megvalósulni. Ott például a papírmentességet szinte tökére fejlesztettük, ami Vali úr által elmondottakat illeti fontosak, a, fontos az, hogy a fővárosokban legyen egy olyan információs hivatal, amely a kirakata az Európai Parlamentnek, mert és a, ezekben, ezekben nekünk meg kell jelennünk, és függetlenül a politikai nézetétől a képviselőknek az információs hivatal munkatársai eh, egyformán foglalkoznak eh, velünk, ott vitákat szerveznek, eh, amelyek az Európai Unió működésére és jelentőségére világítanak rá. Köszönöm, köszönetet mondok a főtitkár úrnak, az alelnököknek, önnek, Gálvin úr és valamennyi kollégának, főként a tolmácsoknak, akik egy kicsit túl, túl óráztak a kedvünkért. Holnap 9 órakor találkozunk.